przewodniczący! Koleżanki i koledzy. Tisztelt kollégák! Megnyitom a mai ülést. Egy szomorú hírről kell beszámolnom az elmúlt napokat illetően. Egy francia rendőr Jean-Serge Neren meggyilkolásáról van szó, akit az ETA gyilkolt meg. A terrorizmus problémáját Európában tehát még nem oldottuk meg saját nevemben, valamint az Európai Parlament nevében. Mélységes részvétemről biztosítom az áldozat családját. Azt gondolom, és remélem, hogy a spanyol és a francia rendőrség ezen gyilkosságok elkövetőit és megbízókat az igazságszolgáltatás elé fogják állítani. Egy másik aggasztó hír. Kubában letartóztatták 30 résztvevőjét egy tüntetésnek, a nők fehérben mozgalomról van szó, az ellenzékiek feleségei és anyái ők, ez, a nők ezen csoportja megkapta az Európai Parlament Szaharov díját. Együtt érzünk ezekkel a bátor nőkkel, szolidaritást vállalunk velük nehéz helyzetükben. Áttérek a napirend következő pontjára közös vita két jelentéssel kapcsolatosan. Az Európai Központi Bank éves jelentése, éves nyilatkozat az eurózónáról címmel Edward Sikluna jelentését fogjuk meghallgatni, az LKB 2008 év éves jelentése címmel, valamint a napi renden szerepel Sven Gigold jelentése is, az euróvezetre és az államháztartásra vonatkozó 2009-es éves beszámolóról. Megadom a szót most. Jelentéstevőnknek, Edvard Silunának. Mr. President. Elnök úr, az elmúlt két év a legnagyobb kihívás jelentette az LKB számára, hiszen a pénzügyi és ástabilitás őreként rengeteg tennivalója volt. Az LKB 2008-as jelentésről szóló jelentés ebben az összefüggésben került megfogalmazásra. Az LKB reagálásáról szól ez a jelentés. Hogyan reagált, milyen exit stratégiát dolgozott ki a válságra, hogyan kívánja az eurózónán belüli egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni, és hogy kívánja a pénzügyi ágazatot megreformálni és ugye ennek a szervezetnek az elszámoltatótáságáról is szól. Ez remélem, hogy kiegyensúlyozott jelentést hoztam létre. A pénzügyi és gazdasági válság a 30-as évek óta a legsúlyosabb ilyen jellegű válság, és egy viszonylag kedvező gazdasági időszak után egész Európát sújtotta ez a válság. Minden tagállam gazdaságának ki kellett állnia a próbát. Fájdalmas következményekkel járt ez a válság. Az eredmény 0,7%-os GDP növekedés volt 2008-ban, 4%-kal csökkent 2009, 4%-ra csökkent 2009-ben a GDP. A tagállamok az egész Európai Unióban nagyon lassan mm, nagyon lassú növekedést prognosztizáltak 2010 és 2011-re. A legtöbb tagállam költségvetési hiányjal és államadósággal küzd. A bizottság eh, gazdasági előrejelzése 2009-ben átlagos 6,4%-os költségvetési hiányt prognosztizált, és 78,2%-os államodósági arányt. Ezek a számok csak nőni fognak 2010-ben a becslések szerint. Évekbe terül majd, hogy ezeket a számokat letornásszuk a gazdasági válságot követően, hogy a válság előtti időszak számaihoz jussunk vissza. Úgy gondolom, hogy az LKB jól reagált a válságra elsődleges feladata az LKB-nak az, hogy megőrizze az ástabilitást. És annak ellenére az infláció az LKB által meghatározott plafon felett volt, 4%-ban csúcsosodott 2008. júniusában, júliusában. Az inflációs arány vagy ráta azóta csökkent. Az LKB 4% 4,5%-ra 2008-ban, a jelenlegi 1, egy százalékra csökkentette 2009 májusában a kamatlábat. A kölcsönzés elősegítése, vagy a hitelek megadása a gazdaság élénkétű csomag egy fontos eszköze volt. A likviditási tartalékokat kívánták felhasználni a nem szokványos felhasználás számára. Ilyen pénzügyi támogatás nélkül a pénzügyi intézetek, amelyek például nyugdíjintézetek tönkrementek volna, ha nem lettek volna egy likviditási tartalékai az LKB-nak. Az LKB csak kamatcsökkentési tevékenysége nem volt olyan gyors, mint például az amerikai Fedé vagy a Bank of Englandé. Hasonlóképpen, miközben az LKB ö, pénzügyi injekciói, úgymond megmentették az intézeteket az, ö, a kudarctól, illetve a bukástól, mégis az ügyfelek, a kis és középvállalkozások nagy részének ez hátrányos következményekkel járt. Rajtuk áll, vagy bukik egyébként gazdaság. A likviditás segítségével lehet megerősíteni a pozícióinkat. A prémium fizetéseket is lehetővé tették ezek a pénzügyi támogatások. Most a politikai reakciókat illetően amely segítené kiegyenlíteni a fiskális egyenlőtlenségeket. Nagyon sok a zavar, az zűrzavar. Nagyon is gyors és határozott lépést kell tenni, de a kollégáimat, kollégámat kérem meg arra, hogy bővítsék ki ezt a témakört. De elnök úr, mint a korábbi jelentéstevők, én úgy gondolom, hogy a párbeszéd a parlament és az LKB között konstruktív és pozitívan alakul. Ez olyas valami, amire építeni lehet. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek sokkal szorosabban részt kellene venni az LKB kormányzó tanácsa tagjainak megválasztásában, mint például az LKB jövőbeli elnöke megválasztásában. Hiszen hasonló eljárást találtunk az intézmény alelnöke megválasztása kapcsán. Az LKB elszámoltatható az állampolgárok felé az Európai Parlamenten keresztül. Meg kell erősíteni az elszámoltathatóságát. A válság nagyon is jól bemutatta, hogy a nem szabályozott piacok nem tudják mindig magukat korrigálni, és rendszerhibákat hordoznak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az átfogó reformokat kiegészítsük, az Európai Unió pénzügyi struktúrájára is vetítsük. Nagyon fontos, hogy legyen egy megfelelő testület, amely őrizni, vagy őre lesz majd a pénzügyi válságok kezelésének. Még egy percet kaptam, elnök úr. Köszönöm szépen, kedves kolléga. A következő jelentéstevő úr, Sven Gigold úr kapja meg a szót. Öné a szó. Yeah. Elnök úr, A 2009-es jelentés az euróövezetre és az államháztartásra vonatkozóan egy olyan időszakban készült, ami az euróövezet számára alapvetően egy óriási kihívást jelent. És ez az időpont, ez az időszak még mindig nem ért véget. A gazdasági helyzet a polgárok számára, mint ahogy számunkra is óriási aggodalmat okoz. Ekkor készült a jelentés az Ekon szakbizottságban, kitűnő volt az együttműködés, és széles többséggel sikerült jóváhagyni ezt a jelentést, és így szeretném ezt most ismertetni önök előtt. Egyértelmű, hogy a bizottsági tervezet valamint az általunk a parlament által megfogalmazott ajánlások során, amelyet most itt előterjesztünk a parlamentben, látható, hogy egyfelől a gazdasági helyzetet stabilizálni kell, másfelől pedig a válság amely most bizonyos mértékig legalábbis stabilizálódott, hiszen a növekedési ráta egy picit korrigálódott, azt jelenti, hogy a válság egy második szakaszba lépett. Ugyanis óriási a költségvetési deficit a különböző országokban, és ez az az ára, amelyet meg kellett fizetni annak érdekében, hogy néminek sikerüljön kilábalni ebből a válságból. Éppen ezért a jelentés által megfogalmazott üzenet is egyértelmű, minél hamarabb a stabilitási és növekedési paktum útjára kell lépnünk, hiszen gyermekeinknek és unokáinknak, unokáinknak nem hagyhatunk ilyenfajta eladósodást. Ugyanakkor a jelentés azt is leszögezi, hogy a stabilitási és növekedési paktum szabályai nem kielégítőek, nem elegendőek, mert az euróövezetnek szükséges intézkedéseket kell meghoznia a jobb koordinációhoz. Mindenekelőtt az egyensúlytalanságot kell az euróövezeten belül kezelni, és a költségvetési és fiskális politikák koordinációját erősíteni. Most pedig a nagy kihívás a gazdasági felelősök kezében van az euróövezetben, ugyanis nekik kell felelősen megoldaniuk ezt a problémát. Ez pedig azt jelenti, hogy nem elfogadható, hogy mindenki továbbra is a saját privilégiumainál tart ki, és ezekhez ragaszkodik, és a felelősséget a bizottságra hárítja, illetve az euróövezeten belüli felelősség is óriási. Éppen ezért szükséges most meghozni a kellő intézkedéseket, és szeretném felvázolni, hogy mit javasolunk. Először is eredményes, hatékony gazdasági koordinációs intézkedések szükségeltetnek, és a strukturális függőséget az eurozóna esetében a, végső, a véges forrásoktól csökkenteni kell, hiszen az olaj árak, az energia árak ismételten recessziót idézhetnek elő. Továbbá nem lehetséges, hogy a pénzügyi piacok ezen válságot követően nem kapnak kellő szabályozást, hatékony szabályozást, hanem láthatjuk azt, hogy központi területeken, mint például a felügyeletnél egyes tagállamok megakadályozzák azt, hogy észszerű szabályozás szülessen. Továbbá az sem lehetséges, hogy egy ilyen válság során az Európai Unió értékei nem a, társ, a szociális kohézió szerepelnek előtérben, hanem egyes tagállamok abszurd kamatlábakkal kívánják az adósságaikat finanszírozni. Tehát az euró kötvények fontosak, és a szolidaritást szempontjából a szegényebb, a gyengébb tagállamoknak kell segítséget nyújtani. És mindenek előtt azt kell szem előtt tartani, hogy a szükséges korrekció a fiskális politika során nem szabad, hogy a vásárló erőt hátráltassa, előre kell lépnünk, és ehhez az szükséges, hogy az adópolitika területén hatékony legyen az együttműködés. A bizottság végre javaslatot kellene, hogy előterjesszen a társasági adó alap tekintetében. A jelentés továbbá azt is követeli, hogy a vállalati jelentés tételt országonként bontsuk le, tehát országjelentések szükségesek, és erre vonatkozóan szeretnénk egy javaslatot. Általánosságban pedig az a cél, hogy Monti úr és Montior munkája során, illetve a belső piac újjáélesztése során az adó politika egyeztetés kell, hogy előtérbe kerüljön. Nyomatékos, erőteljes javaslatokra van szükségünk, nehogy még nagyobb adósságokkal lábaljunk ki ebből a válságból, hanem erősen, úgy, hogy fokozottabb gazdasági együttműködést valósítunk meg a tagállamok között. Nem szabad a jövő nemzedékeire nagyobb adósságot hagyni, hanem együtt kell működnünk, és ezáltal a versenyképességet is elő tudjuk majd mozdítani. Köszönöm szépen. és köszöntöm az Európai Központi Bank elnökét, Jean-Claude Trichet urat. Parancsoljon, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyem és uraim, tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagyon örülök annak, hogy a mai vita alkalmából az LKB 2008-as jelentéséről készült állásfoglalás vitája kapcsán önök között lehetek. A parlamenti választások miatt a tavalyi évben, ugye ez az idei vita egy kicsit eltolódott. De lehetőséget nyújt nekem ez a tény arra, hogy a végén az aktuális helyzetről is szóljak. Mint tudja, tudják, elnök úr, az Európai Központi Bank nagyon fontosnak tartja a kiváló kapcsolatot a parlamenttel, túlmennek a kötelezettségeken, amiket a szerződések meghatároztak az elmúlt években, gyümölcsöző kapcsolatot alakítottunk ki, és ehhez gratulálunk, és azt tudom mondani, hogy kiváló jelentéseket készítettek, Gigold és Kigulen urak is kiváló jelentéseket készítettek, ezek kiegészítői ennek a pozitív kapcsolatnak. Röviden szeretnék szólni a gazdasági helyzet alakulásáról, az elmúlt időben, és milyen monetáris politikai intézkedéseket hozott az LKB, aztán pedig szólnék néhány szólt arról, amely az állásfoglalás tervezetben is szerepel, és azt mondanék néhány szót a jelenlegi helyzetről. Először, ami a gazdasági és monetáris politikákat illeti az elmúlt évben. 2009-ben az Európai Központi Bank, mint ahogy az elhangzott, nagyon is kiválóan Szikluna úr által, egy különleges védelem, egy különleges környezetben működött, nyilván a jövőben majd azt fogják mondani a történészek, hogy a másik világháború óta a legsúlyosabb gazdasági környezetben kellett működnünk. Tehát 2008-2009 egy folyamatos, szinkronizált, szabad eséssel folytatódott a gazdasági tevékenységet, tehát világszerte. Tavaly áprilisáig a gazdasági tevékenység csökkenő tendenciát mutatott hónapról hónapra. Ebben az időszakban, ami nagyon fontos volt a bizalom megőrzése szempontjából, az LKB-nak a úgymond védjegye az az volt, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen, kivételes döntéseket hozzon, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a problémát megoldjuk. Ugyanakkor viszont az elsődleges célkitűzéseinket nem szabad volt szem előtt éveszteni, hogy középtávon megőrizzük az árstabilitást a nem standard politikai intézkedések, amelyeket kollektíve úgy hívnak, hogy eh, eh, megerősített hiteltámogatás, ugye ez az euró gazdaságokat segítette, a pénzügyi piacok működését, hozzájárultak ahhoz, hogy a pénzügyi feltételeket megjavítsuk, és a hitelek, a kölcsönök megfelelőbb áramlását értük el, mint csak a kamat csökkentéssel. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy alacsonyabb kamatlábakkal működtek a bankok, alacsonyabb kamatokkal adtak kölcsönt a magánszemélyeknek és cégeknek. Amíg vissza nem térünk a szokásos üzlet vagy ügymenethez, addig ezeket a az intézkedéseket fenn kell tartani. Nagyon fontos, hogy csökkentsük a pénzügyi piac résztvevőinek kockázatait. Nem szeretnénk, ha függőség alakulna képen, ezért 2009. decemberében rövid, tehát folyamatosan kivontuk ezeket a különleges intézkedéseket, hiszen figyelembe vettük azt, hogy javult a helyzet a pénzügyi piacon. Csökkentettük a hosszú távú refinanszírozási intézkedéseket. Ugyanakkor továbbra is el vagyunk kötelezettek amellett, hogy a az eurózóna bankrendszerének októberig, ez év októberéig ezeket a különleges finanszírozási lehetőségeket szolgáltatjuk megfelelő intézkedéseket hoztunk, és az, hogy az inflációs elvárások megfelelő meghatározása nagyon fontos középtávon az állstabilitás szempontjából. Most pedig engedjék meg, hogy néhány témára kitérjek, amely szerepel az állásfoglalás tervezetekben, és amely szerepel a jelentésben. Ami az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot illeti, nagyra értékeljük a rendszeres párbeszédet, amelyet az Európai Parlamenttel folytatunk, és nagyra értékeljük ezt a konstruktív szellemet, amely jellemzi ezeket a párbeszédeket. Üdvözlöm az Econ Bizottság támogatását, amely a negyedévente megrendezett monetáris párbeszédet támogatását illeti nagyon jól elmondta a jelentéstevő. Mi nyilván elszámolásról tartozunk az európai polgárok, tehát önök az Európai Parlament felé. Az LKB az egyik legátláthatóbban működő intézmény az, hogy sajtótájékoztatót tartunk azonnal azután, hogy a kormányzó tanács ülésezik minden hónapban, szerintem ez egy úttörő jellegű kezdeményezés, amelyet semmilyen más testvérintézményünk sem vezetett be. Az, hogy átfogó nyilatkozatokat teszünk közzé a politikai döntéseinkről, és a mögöttük rejlő tartalmakról és érvekről. A válság idején, mint tudják, intenzívebbé tettük kommunikációs törekvéseinket, és így segítünk a pénzügyi piacra tett reagálások kapcsán megvilágítani a mögöttes tartalmakat. Önök kérték az LKB véleményét azzal kapcsolatban, hogy mi lenne, ha felállítanánk egy clearinghouse-ot például a CDS rendszerek esetén. Azt szeretném elmondani, hogy az euró alapú CDS piac nagyon fontos az euró rendszer szempontjából, ami a valuták, a valuta feletti ellenőrzést illeti és a stabilitást. Egy ilyen központi clearing ház nagyon fontos nem csak az átláthatóság érdekében, hanem azért is, hogy jobban tudjuk diverzifikálni a kockázati tényezőket, és elkerüljük a túlzott kockázatokat. Bizonyos hedging jellegű pénzügyi intézkedéseket nem szabad spekulációra felhasználni, hanem hatékonyan kell tudni eljárni. Meg kell nézni, hogy ki az, aki visszaél ezen lehetőségekkel. És ebben támogatjuk a parlament állásfoglalását is. Ha megengedik, hadd szóljak az GMU szerepéről. A gazdasági felendülés folyamatban van, de ez nem azt jelenti, hogy vége van a válságnak. Egy dolgot tudunk, a fellendülés sebessége nem lesz egyenletes, és nem lehet kizárni, hogy lesznek visszaesések. Számos szóval kihívással kell szembenézni, ami a pénzügyi rendszerünk reformját illeti, a finanszírozás konstruktív szerepet kell játszon, és nem szabad, hogy destruktív legyen a gazdaságaink szempontjából. A, litmus, a lakmus teszt, az a reálgazdaságot érintő szerep. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a szerepet garantáljuk, javítani kell a pénzügyi rendszerek működését, elnök úr. Nagyon nagy figyelmet fordítottak a banki ágazatra. Nagyon fontos reformokat kell bevezetni, amelyek meg kell nézik a nem banki pénzügyi intézeteket is. Meg kell nézni a pénzügyi piacok működését is olyan mechanizmusokat kell bevezetni és ösztönzőket, amelyek garantálják azt, hogy a finanszírozás nem kerül, nem szabadul el, úgymond, a gazdasági válság idején. A szisztematikus, illetve a rendszerhibákat ki kell szűrni az európai emberek számára, az, hogy felállítjuk ezt a kockázatkezelési rendszert, az Európai Rendszerkockázati Testületet, ez nagyon fontos, ez nagyon helyes válasz erre a kihívásra. Van más válság és más kihívás is, amelyek a közfinanszírozással függnek össze, ezt is kiemelte a jelentéstevő. Nagyon fontos ugye a szuverén pénzügyi, jó működő pénzügyi helyzet. Aztán ami a felelősségi köröket illeti, a felelősségek kiosztása kapcsán hát mindenki számíthat az LKB elkötelezettségére, hiszen fenn kívánjuk tartani az ástabilitást az egész eurózónában középtávon. Legutóbbi becsléseink értelmében ennek az évnek a végén 12 évnyi euró inflációs időszak után az átlag, az éves átlag 1,95% lesz, ez megfelel a mi ástabilitási definíciónk, ami 2% alá határoz, alatt határozza meg ezt a, az arányt. Az LKB tehát következetes, Európa gazdasági és monetáris uniójának zöggenőmentes működése nem csak monetáris, hanem gazdasági elemektől is függ. Nemzeti szintű közfinanszírozás mindenképpen úgymond megfelelően kell működjön. A jelenlegi helyzetben, amikor Európa kulcsfontosságú döntéseket kell hozzon, valóban fel kell ismernünk azt, hogy egy virágzó unió határozott fellépés követel meg minden kitől a monetáris unió Európában sokkal több szerintem, mint monetáris intézkedések csomagja, a közös sorsok, megismétlem, a közös, közös a sorsunk, mondja az elnök úr franciául és németül is. Közös a sorsunk tehát. Ez a közös sors a közérdekét szolgálja, és az alapító atyáknak ez volt az elképzelése. A monetáris unió nem kényelmi intézkedés, hanem egy átfogó intézkedéscsomag, amely elősegíti az európai népek jólétének további bővítését. Ez a folyamat a második világháború után kezdődött. Sokszor alábecsüljük azokat a teljesítményeket, amelyek Európa elért, túlságosan gyorsan, hama elhamarkodottan ítélkezünk Európáról, de általában jól működtek a rendszerek a legnehezebb időkben is. A pénzügyi válság idején az európai intézmények és folyamatok továbbra is jól működtek. Elkerültük az Atlanti óceánnak ezen az oldalán azokat a drámai ö, helyzeteket, amelyek az Egyesült Államokban kezdődtek meg 2008. szeptemberében és el kell mondanom, hogy ebben az összefüggésben, a jelenlegi összefüggésben nagyra értékelem a legutóbbi tanácsi ülésen arra vált a kötelezettséget, hogy egységesen lépnek fel annak érdekében, hogy garantálják az eurozónában az ár stabilitást. Elnök úr, most élek azzal a lehetőséggel, hogy az Európai Parlament előtt szólhatok. Szeretném elmondani, amit már elmondtam az Ekon bizottság meghallgatásán hétfőn. Az LKB kormányzó tanácsának célja az, hogy a kollaterális keretben beruházási szinten 3B mínusz szinten szeretnénk tartani ezt az összeget, ugyanakkor januárban, 2011-ben bevezetünk egy olyan rendszert, egy olyan ütemtervet, amely óvni, védeni fogja az eurózónát. A technikai részletekkel majd akkor fogok szolgálni, amikor a következő ülésünkön, is 8-án a kormányzó tanács összeül. Zárásképpen elmondanám elnök úr, hogy az egységes valuta bevezetése 10 évvel ezelőtt valóban szerintem az egyik legnagyobb eredmény az európai integráció folyamatában, és ez garantálta a békét és a jólétet Európában. A globális pénzügyi válság friss kihívásokat eh, biztosított, amelyekkel meg kellett küzdenünk a monetáris unióban, és eh, az egységes piacon belüli kapcsolatainkat megerősítette az összes EU tagállam gazdaságán, sikerült segítenünk úgy, hogy elkerüljük a válságot, a gazdasági és eh, valuta válságot. Ma Európa fontos döntéseket kell hozzon, a feladat az, hogy fenntartsuk a békét és a jólétet, az uniónkat még vonzóbbá kell tenni az emberek számára, hogy itt akarjanak élni és dolgozni, ehhez meg kell erősíteni a felügyeleti rendszereket, ezeket a, ezt a jelentéstevők is mondták, meg kell erősíteni az együttműködést, újjá kell éleszteni a közös ideálok gondolatait, amelyeket alapító atyáink meghatároztak. Az ő erőfeszítésük vizionárius volt, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a jelentést. Most pedig köszöntöm Oli Rén biztos urat az Európai Bizottság részéről. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőségért, hogy most megvitathatjuk az euróövezetre vonatkozó 2009-es beszámolót. Amikor ezt erre felkészültünk, akkor tudtuk, hogy nagyon időszerű kérdésekről lesz szó, de ezek lehet, hogy túl időszerűek is lehetnek, legalábbis ami engem illet. Először is szeretnék mindkét előadónak, Edward Skiklunának és Sven Gigoldnak gratulálni a kitűnő munkájukhoz. Szeretném az Európai Központ függetlenségét tiszteletben tartani, és éppen ezért a Gigold jelentésre szeretnék összpontosítani. Ez ugyanis nagyon nagy mértékben hozzájárul ehhez a jelenlegi vitához a gazdasági koordinációról és irányításról az Európai Unión belül. Véleményem szerint a Gigot jelentés ugye széles körű támogatásban részesült az Ekon szakbizottságban, és ez is bizonyítja, hogy milyen nagy jelentőségű és mennyire kiegyensúlyozottan közelíti meg a különböző kérdéseket. Teljes mértékben egyetértek Trisé úrral abban a tekintetben, hogy az euró nem pusztán egy technikai, monetáris rendelkezés, hanem ennél sokkal több. Gyakorlatilag az Európai Unió egyik alapköve, egy fő politikai projektje, amelyet védeni és fejleszteni kell ebben az európai szellemiségben, nem csak ma, hanem a jövőben is. Az Európai Tanács mai ülésén is. 1999 óta az euró övezet gazdasági stabilitásnak örvendett. Az európai polgárokat megvédte a gazdasági nyugtalanságoktól, de 2008 vége óta az euróövezetet is súlyosan sújtotta a gazdasági válság. Ennek ellenére és a gazdaság érenkítő politikák, valamint a fiskális ösztönző intézkedések ellenére a pénzügyi piacok továbbra is sérülékenyek, és továbbra is rendkívül súlyos a helyzet. A kamatlábak a piacokon szükségessé teszik az euróvezeten belül a pénzügyi irányítást, főleg ami Görögország esetét illeti. Szeretném megjegyezni, hogy Görögország most jó úton halad, hogy a deficit csökkentés 4%-os célkitűzésének az idén eleget tegyen, miután nagyon széles körű kiterjedt és meggyőző intézkedésekről szavazott a görög parlament, és amely intézkedések azóta hatályba léptek. Ez a pillanat akár egy forduló pont is lehet a görög fiskális politikában és a gazdasági fejlődésben. Ugyanakkor sem Görögország, sem az euróövezet még nem lábalt ki a válságból, ugyanis vannak továbbra is aggodalomra okot adó jelenségek a pénzügyi stabilitás szempontjából. Ezért a bizottság határozottan arra ösztönözte az euróövezeti tagállamokat, hogy hozzanak meg egy politika, hozzák meg azt a politikai döntést, ami által a pénzügyi stabilitás biztosítható az euróövezetben. Tehát egy olyan mechanizmusra van szükség, amely gyorsan bevethető szükség esetén a szerződés értelmében és a megmentési záradék értelmében, anélkül, hogy ez automatikussá válna. Ami bennünket illet, biztosíthatom önöket, hogy a bizottság kész arra, hogy életbe léptessen egy ilyen európai keretet, amely által koordináltan nyújtunk segítséget szükség esetén, és hogyha ezt egy tagállam kéri. Szorosan együttműködünk és intenzíven együttműködünk az összes euróövezeti tagállammal és az Európai Központi Bankkal annak érdekében, hogy a héten megállapodást érjünk el az Európai Tanácsülésén. Ugyanakkor a közvetlen válságkezelés mellett azt is meg kell néznünk, hogy hasonló helyzeteket hogyan tudunk a jövőben elkerülni. Azért, hogy soha többé ne forduljon elő egy olyan eset, mint amilyen a görög helyzet. A görög helyzet, a görög válság ugyanis jelezi, hogy kibővített, fokozott gazdasági irányítás szükséges. Ennek a jogalapját a Lisszaboni szerződés szolgáltatja. Éppen ezért jelen pillanatban készítjük a javaslatokat, amely áll, amelyek által a 136-os cikk a Lisszaboni szerződésből megvalósítható a gyakorlatban, és a bizottság javaslatot terjeszt elő a kibővített politikai koordinációra vonatkozóan és a megerősített felügyeletre vonatkozóan. Ezt az elkövetkező hetekre tervezzük. Ahogyan azt Gigold előadó is megjegyezte a 28-as bekezdésben, sajnáljuk, hogy nincs kötelező erejű intézkedés a tagállamok részéről, hogy az euróvezeten belül a koordinációt hatékonyabbá tegyék. Integrált megközelítés szükséges a politikai fellépés szempontjából, és egyértelmű rendelkezések kellenek. Mindenek előtt meg kell előznünk, el kell kerülnünk a fenntarthatatlan államadóságot, és a középtávú költségvetési politikákat az euróvezeti tagállamok esetében jobban kell koordinálnunk. Az is szükséges, hogy kiterjedtebb és szigorúbb ajánlásokat fogalmazhassunk meg a tagállamok irányába, hogy korrektív intézkedéseket foganatosíthassanak, és számítok ebben a tekintetben is az önök támogatására. Ugyanígy jobban felhasználhatjuk a létező eszközöket is a tanácsnak lehetősége nyílik arra, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg azon tagállamokhoz, amelyek politikáját, amelyek gazdaságpolitikája a gazdaság és monetáris unió megfelelő működését veszélyeztetik. A múltban erre nem volt gyakran példa. Az új Lisszaboni szerződéssel a bizottság hasonló korai figyelmeztetéseket is kimondhat a 121-es cikk értelmében. Ezeket egy konkrét tagállamhoz címezheti. Konkrét lépéseket kell tegyünk azért, hogy a sürgős gazdasági problémákkal egy sokkal korai fázisban megküzdhessenek a tagállamok. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, úgy tűnik, hogy fogy az idő, úgyhogy inkább a makrogazdasági egyensúlytalanságra térnék át, ez ugyanis a megerősített gazdaság irányítás egy másik kulcseleme. Osztom messze menőleg az előadó nézeteit ebben a tekintetben. Végezetül annyit szeretnék még mondani, hogy a pénzügyi válság nagyon keményen bemutatta azt, hogy az elmúlt évtizedek politi- gazdasági növekedését nem vehetjük, nem tekinthetjük magától értetődőnek. A gazdasági fellendülés most elkezdődött, de ez még mindig egy törékeny folyamat, és sérülékeny. A foglalkoztatás sem stabil még. És ugyanez vonatkozik az államháztartások stabilitására is. Ez pedig előfeltétele a fenntartható növekedésnek. A válság két éve Független attól, hogy milyen fiskális ösztönző intézkedések születtek a gazdaság fellendítése értekében, gyakorlatilag az államháztartások stabilitásának utóbbi 20 évtizedét elmosta. Ez pedig be fogja árnyékolni az elkövetkező években is a gazdasági helyzetet. Éppen ezért tisztáznunk kell a helyzetet, és ismét növekedési pályára kell lépnünk. Most nem tekinthetjük úgy, hogy a dolgok mennek jelenleg mennek rendes folyásuk szerint, hanem szükséges konkrét lépéseket megtennünk. Thank you, Mr. Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Most a frakciók nevében kapják meg a tisztelt képviselők a szót, a néppárt nevében. Sophie Akoni asszony. Három perc. Elnök úr, hölgyem és uraim, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy először is gratuláljak és köszönetet mondjak a jelentéstevő úrnak, Gigold úrnak, aki minőségi munkát végzett, és aki meghallgatta a többi frakció árnyék előadóját. Gigold úr, köszönjük szépen! Ez a jelentés az Európai Bizottság éves nyilatkozatára vonatkozik, amely az eurózónáról szól. Ez a jelentés nagyon sok elemzést és javaslatot tartalmaz. Természetesen nyilván a legfontosabb elem meghatározza 2009-es éves válság, a gazdasági és pénzügyi válság meghatározta a jelentést. Ez a legsúlyosabb válság, amelyet az Európai Unió vala is látott megalapítása óta. Ez tény. Két dolgot szeretnék kiemelni a válság kapcsolatban. Két tanulságot. Az gazdasági és monetáris unió megmutatta, hogy jól működik. Az euró, a közös stabil valuta valódi védőpajsként működött az eurózónában, és ennek köszönhetően el lehetett kerülni a nemzeti valuták leértékelését, amely súlyosbította volna a válság következményeit. Az eurózóna igazából nagyon is továbbra is vonzóvá vált, és megnézzük az izlandi példát. Az aktív monetáris politika, amelyet az LKB vezetett, megnövelte ugye a likviditási injekcióit és a hitel intézkedéseit, ez nagyon fontos szerepet játszott az európai bankok ügymenetének fenntartása érdekében. Az első tanulság tehát, gyakran azt mondjuk, hogy Európa a válságokon alapul, ezt megmutattuk, megmutattuk, hogy Európa gazdasági szempontból egyrészt hatékony, ugyanakkor szükség van a közös európai gazdaságra. Ebből van le a második konklúziót és tanulságot. Erősítsük meg a gazdasági kormányzást európai szinten. Ma az egyetlen valódi gazdasági politika európai szinten a monetáris politika. A költségvetési politikák koordinációja korlátozott, az eurózóna Ugye a jelentés is azt mondja, az a szerepe, hogy az összes tagállamot integráljon majd egyszer, az eurózónát is megfelelően kell kormányozni, hatékonyan minden szinten, minden gazdasági politikai szinten. Mivel is kellene kezdeni? Egy makroökonomiai felügyeleti rendszerrel és egy pénzügyi felügyeleti rendszerrel. Ezen dolgozunk az Európai Parlamentben, ezen intézmények kialakításában. A stabilitási és növekedési paktum kell képezze alapját ennek a politikának, amely a valódi fiskális politikai koordinációnak alapja. Ebben a válságban a jövedelmek csökkenése, a pénzügyi ösztönző erők bevezetése a gazdaság élénkintő programok keretében és a gazdaság és stabilizátorok valóban költségvetési egyenlőtlenséghez vezettek az, a, az államok között. Az államadóság nagyon fontos, hiszen gyermekeink jövőjét érinti. Legyünk szigorúak, de legyen azért képzelő erőnk is. Gondolkozunk el egy új fiskális politikán, európai szinten, gondolkozunk el az euró és legyünk óvatosak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt e, a hozzászólást. Most pedig Huangnok kollega a szocialisták részéről. Monsieur le Président. Elnök úr, kedves kollégák! Sven Gigold jelentése kiváló, köt, tökéletes és különleges aktualitással bír. Nagyon fontos ez a jelentés, ugye német a képviselő, aki készítette ezt a jelentést, aki fel akarta félhívni a figyelmét az európaknak, hogy milyen feladatok van az eurozóna államainak. Fel akarta hívni a német stratégiát szerette volna megismertetni a többi állammal. A német kormány valóban nagyon fontos szerepet játszik. Általános defláció alakult ki makroökonómiai következményként, elmondhatjuk. Kiváltképpen a megfelelő struktúrális alapok és a megfelelő költségvetési támogatás hiányában nem lehetett ugye leértékelni a valótákat, tehát, ha úgy tetszik, annak érdekében, hogy ellen tudjanak állni ennek a válságnak, csökkentették a béreket például, ez a német modell. Most, ami a belső kereslet csökkentését illeti, negatív növekedéshez vezetett 2008 második harmadévében, és a likviditási válsághoz is elvezetett. Ugyanakkor azt szeretnénk, hogyha Ugye hát megnéztük, hogy a közép és ö, alacsony jövedelmű családok esetében az eladósodás mértéke is nem feltétlenül jól alakult. Ha úgy tetszik, a nem szabályozott, például ö, Egyesült Királyságban, Írországban, Spanyolországban szabálytalanságok alakultak ki, mert nem, hogy a, a, a magas kockázati hitekonstrukciók ból kialakult válság azért is alakult ki, mert szabályozatlanul működik a pénzügyi rendszer, hogy a banki ágazat. Ez a válság még nincs mögöttünk, nem magunk tőtünk. ez a válság nagyon is törékeny. És a bizottság és az Eurogroup vezete és az LKB elnöke, akit meghallgatunk hétfőn, a tagállamoktól azt kéri, hogy túl korán vezessenek be exit stratégiákat, annélkül, hogy igazi megkötő intézkedéseket, vagy megszigorít, megszigorító intézkedéseket hoznának. Alacsony a termelés aránya. Görögországban, Spanyolországban csökkentek a ö, hiányok, de mégis rengeteg hiba merült fel. A munkanélküliség például, a szociális feszültség nő. A Gigold jelentés felhívja a figyelmet ezekre a makroökonomi egyenlőtlenségekre. A jelentés végső változata azért nem felel meg nekünk, mert nem ítéli el ezt a bizonyos bér megszólító intézkedés csomagot. Igazából kétségbe vonják a liberálisok ebben a hemiciklusban. za prezentację. W imieniu grupy porozumienia Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE nevében Ramon Tremosai Balcells kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szeretnék eh, gratulálni Edvard Skiklónának, előadónak, aki jól kismeri magát a központi bankok kérdéseiben, és Sven Gigoldnak is. Az előadókkal hosszadalmas tárgyalásokat folytattunk, és ezek végül kompromisszumos indítványokban kristályosodtak ki. Nézzék, én új vagyok a politikában. Kilenc hónappal ezelőtt még makroökonomiát oktattam a Barcelonai Egyetemen. 2008 őszén Londonban éltem családommal munkám miatt, és közvetlen tanúja voltam a font 30%-os csökkenésének. Erre néhány hét leforgás alatt került sor, úgyhogy egyik napról a másikra angol barátaim elszegényedtek, és a font még azóta sem állt helyre. És ha a fontra gondolok, akkor el sem akarom képzelni, hogy mi lenne a pezetának az értéke, hogyha még mindig ez lenne a fizetőeszközünk. Ez a két év, a gazdasági válság két éve jelezte, hogy az euró a stabilitás zálogává vált. Gyakorlatilag ez az egyetlen olyan eh, nyugati fizető eszköz, amely nem eh, döntötte szegénységbe a polgárokat ugyanis eh, a nagy pénzügyi viharok közepette sikerült a felszín fölött tartania maga. David más euroszkeptikus éveken keresztül egy neves pénzügyi szakember tavaly az euróról egy dicsérő könyvet írt, elismerte a sikerét, és azt is, hogy a jövőben globális fizetőeszközé válik. Az euró ma nem nincs válságban, válságban vannak bizonyos tagállamok, fiskális válságban, és ez nehezíti meg az euró helyzetét. Az euró azonban a monetáris uniónak egy kitűnő példája, ezt tanulják és csodálják Kína, India, Brazil és Oroszország pénzügyi elit tagjai is. Az euró tehát a földközi tengeri országok gazdaságára nézve nem egy kockázat, hanem a végleges integrációt jelenti számukra, hogyha megfelelő reformpolitikákat gyakorolnak. És a közép-európai országok esetében is ez a helyzet. A jelenlegi jelentésben mindig elítélik a kínai yuan esetében az intervenciós politikákat, ami nagy egyensúlytalanságot idézett elő, és ez is egyik előidézője ennek a válságnak az euróövezetben nem szabad büntetnünk azon országokat és azon térségeket, amelyek leginkább az exportra épülnek. Ugyanis láthatjuk, hogy a gazdasági fejlődés először is az államháztartás szanálása után következhet be, hogyha exportra irányul. Igaz, hogy Eur, hogy Németország Európa motorja, ugyanakkor nem szabad lemondania export potenciáljáról. Én egy liberális katalán képviselő vagyok, és Katalónia a spanyol export 28%-áért felelős. Ott is látható, hogy az export és a GDP közötti ráta kb. 30%-os, tehát nem büntethetjük a legjobbakat, azokat, akik jól teljesítenek. Végezetül az euró nagy presztízsnek örvend világszerte, ugyanakkor az átláthatóság tekintetében további erőfeszítés szükséges. Trisé úr, az EKB monetáris párbeszédét, ahogyan azt Svéd, Svédország és az USA is megteszi, ezt publikálni kellene. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig a zöldek nevében Philippe Lambert. Francia fogok szólni, de miután szerettem volna francia beszélni, de miután szeretném, hogy Olérén biztos úr is megértsen, éppen ezért hangosan és angolul fogok beszélni. Hol állunk most? Szeretnék előre tekinteni. Hol vagyunk? Hatalmas és nem fenntartható államadóságaink vannak, költségvetési hiányaink. A zöldek nem támogatják ezt a fajta deficitet. Másodszorban nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy a szociális egyenlőtlenségek súlyosak. 16%-a az európaiaknak a szegénységi küszöbség küszöb alatt él, ez nem kevés dolog. 40%-a a fiatal spanyoloknak, 25 e, év körüliek, ezek sem alacsony számok, kérem szépen. Aztán folytathatnám. Itt van a klíma, a változás, a források e, e, elfogynak lassan, a természeti erőforrások az oktatásban, a kutatásban, az innovációban rengeteg probléma van. Mi úgy gondoljuk, hogy sebességet kellene váltani. Herman von Rompuy a februári csúcs után azt mondta, hogy sokkal fontosabb makroökonomiai koordinációra van szükség. Mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy a költségvetési kiadások területén sokkal több ex ante ellenőrzése van szükség. Görögország GDP-nek 4%-át költi a katonai kiadásokra. Jobban fel vannak szervezve, mint a német Luftwaffe. Felfegyverkereznek, tehát iszonyatos mértékben. Nézzük meg a kiadási oldalt. Nem fogunk sikert elérni. Meg kell néznünk a koordinált adó alapú bevételénk rendszerét. Mit kell tennünk? Egyensúlyt kell tartani az adóbevélek esetében. Tehát az tőkebevételek, a bérbevételek kapcsán. Nagyon fontos a testületi hozzájárulás, hatékony, nem csak papíron szerepeljen. Ez azt jelenti, hogy országonként megfelelő jelentési rendszereket kell vezetni. Kell pénzügyi tranzakciós és szénhidrogén adó. A mentalitást, a viselkedést kell megváltoztatni, ezt nem tehetjük meg úgy, hogy megkérjük szépen az országokat, legyenek kedvesek koordinálni a politikáikat. Integrálni kell. Ha nem teszünk így, a kormányaink képtelenek lesznek egyeztetni a költségvetések és a szociális szükségletek között. Éppen ezért, kedves kollégák, én úgy gondolom, hogy Európa kritikus ponthoz ért el. A választás mi között is van? Magasabb szintű integráció, nem csak koordináció között, és a kudarc között. A kopenhágai tanulság nem csak az, hogy kudarcot vallott a megállapodás, hanem Európa úgy tűnik, hogy el, irreleváns lesz, ha nem tud egységesen fellépni. Túlságosan sokat koordinálunk, keveset lépünk fel együtt. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Most pedig... Kay Swinburne asszony kapja meg a szót az európai konzervatívok és reformerek frakció nevében. Köszönöm szépen. Nem eurózóna tagállam tagjaként, nem tudom, hogy a véleményem fontos-e, annyira fontos a többi kolléga. Többen azt mondják, hogy az eurozóna probléma olyas valami, amit az eurozóna tagjainak kell megoldani. De az euró nem izoláltan működik. A globális piacon található. A globális válság érintette az eurózónán kívülieket is hogyan tudjuk az államfinanszást kezelni jó időkben, az meghatározó, hogy hogyan tudunk ma reagálni. Nagyon sokan mondták, hogy oka van annak, hogy Németország egészen más kormány vagy államadósága rendelkezik, mint Görögország. A közös valóta, most nagyon fontosak ugye a megtakarításokhoz való ö, megközelítéseink, különböző kultúrák, hagyományok jellemzik a fisk- fiskális politikákat. Az Egyesült Királyság sokat el tudna mondani a fiskális politika ö, lehetőségről, az jó időben egyre többet vettünk fel, egyre több hitelt vettünk fel, egyre több pénzt pumpáltunk a közszektorba. Egy olyan kultúrát kell, ki kell kialakítani, Múlt héten az egyik bizottságunkban azt mondták, hogy a kormányok pénzt tudnak varázsolni. Alapvetően a közfinanszírozás nem egy varázspálca ütésével történik. Németország erre rájött, az elmúlt időben a politikák kormány, a kormány vagy az állami szektor kiadásait ösztönözték, most pedig valóban abban a helyzetben van, hogy a gazdasági fellendülést tudja támogatni. Kisegítette a bankokat, amikor a magánszektor kudarcot vallott, most pedig a magánszektornak kell feltölteni az állami kasszákat. Nagyon fontos tehát az, hogy a állami szektorban lévő munkahelyeket át kell alakítani. Nagyon fontos a vállalkozók eh, segítése, az új vállalkozások indítása annak érdekében, hogy elősegítsék a magánszektorok eh, helyreállítását, apraállítását. Ezek az országok most, ami a nem fenntartható gazdasági politikát illeti, nagyon fontos, hogy a változás elkerülhetetlen. Köszönöm szépen, asszonyom! Most pedig Nikolaus Szalavrakosz. Jürgen Klüte. Köszönöm szépen. Működik a mikrofon? Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, ezt az alkalmat arra szeretném megragadni, hogy Görögországra irányítsam figyelmünket, azért, mert úgy gondolom, hogy a görög válság valóban tájékoztatást tud adni, ami a német kancellárasszony Angela Merkel követelését illeti, tehát az, hogy esetleg zárják ki Görögországot az eurózónából, a GUE teljesen elfogadhatatlan javaslatnak tartja ezt egy Ugye közös sorsról beszélünk, ha ezt komolyan gondoljuk, akkor nem lehet azt mondani, hogy az első nagyobb válság alkalmából, vagy közép súlyos válságnál kizárunk egy tagállamot. Ez elfogadhatatlan. És szerintem ezzel bejelentenénk a teljes kudarcot a pénzügyi piacon, tehát az adófizetők pénzén megvásárolta Németország a gazdasági fellendülését, és Görögországnak ezt az esélyt nem adjuk meg. A nyugdíjasoknak, munkavállalóknak Görögországban és a többi országban is, Portugália is ugye szintén a következő ország, amely rossz megítélés kapott. Tehát ezeknek az országoknak a munkavállalóinak és nyugdíjasoknak nem mondhatjuk el, hogy tessenek fizetni, fizessék ki a számlát, másrésztről viszont önök az adó fizetők pénzeivel a bankokat állították talpra. Aki így jár el, azt hiszem, kvázi a fal elé állítja, vagy falnak állítja az eurózóna politikáját. Minden Görögországot illető jogos kritikát persze elfogadjuk, mindenképpen belátják a kedves elvtársa Görögországban, sokat kell tenni, de a válság nem csak Görögország felelősség, ami ott alakult ki. Azt szeretném elmondani, hogy a pénzügypolitikai döntések az eurózónában az EKB-hoz kötődnek az euró nem ad választ a nemzetgazdaságok különböző teljesítményre. Az erős exportországok, mint Németország, a görög gazdaságpolitikát térdre kényszerítik. A válság tehát az EU gazdaság válsága és az EU versenypolitika válsága is. Igyekszem rövidre fogni mondandómat, éppen ezért azt követeljük, hogy a pénzügyi válságkezelő alapot egészítsük ki, terjesszük ki az összes tagállamra, e az LKB által kidolgozott a Fedhez hasonló megfelelő támogatási rendszert kell kialakítani a válság által sújtott országok számára. Zárom gondolataimat. Jó, mondja a hozzászóló. Tisztelt Elnök úr, engedelmükkel átveszem az elnök úrtól az ülés vezetését, magyarul fogok beszélni. A következő hozzászóló egy percben Nikolas Szalavrakos úr. Kérje Prodre, 25 Martiu, είναι γενέθλια μέρα Március 25-e Európa és Görögország születésnapja. Március 25-én 1900 50-ben írták alá az európai szerződéseket, március 25-én pedig megszületett Görögország is. Ez tehát Európa és Görögország születésnapja egyben, és van okunk az ünneplésre. Európa a kohéziót ünnepli, Görögország viszont nehézségekkel küzd. Mindannyian tudjuk, hogy az euróövezet 15 tagállamá közül 7 nagyon magas államadóságokkal küzd. Az OECD 30 tagállama közül szintén számos nagyon eladósodott. És éppen 2008-ban volt az államadóság szintje különösen magas. Az USA okozta ezt a gazdasági válságot, és nem járul hozzá ennek a megoldásához. Azt is tudjuk, hogy Görögország szigorú pénzügyi intézkedéseket foganatosított, megtakarítási intézkedéseket, amelyek kimerítik a polgárokat. Mindenki tudja, hogy Görögországnak meg kell fizetni ezt hibáiért. Igen, ezt meg lehet indokolni, de arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy Görögország Németországból nagyon sokat importál például, és más európai tagállamokból sokkal többet importál, mint amennyit exportál. Ezt szintén figyelembe kell vennünk az Európai Unió vezetői részéről. Kérem önöket, hogy tartsák be a, az önöknek eh, kiosztott felszólási időt. Tessék parancsolni. Elnök úr, az ügyelnek kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a kollégák szavazni szeretnének, tehát nagy bajunk lesz, hogyha nem tartják be a felszólalási időt. Nagyon hosszú a felszólalista, én is kérek mindenkit, szíveskedjen fegyelmezetten az időt betartani. Következő hozzászóló egy percben Hans Péter Martin úr. Thank you. Köszönöm. Trissi elnök úr, Először is le a kalappal azért, amit az elmúlt években tett. Ugyanakkor azonban azt is éreznünk kell, hogy több száz millió ember jelenleg visszatartja a lélegzetét, mert félnek, hiszen ez a nemzedék nem verte az eurók körüli gondokat. Először is kérdés, hogy mi lesz a refinanszírozási ügyletekkel, és hogyan sikerül majd ebből a rendkívül likviditási intézkedés csomagból visszautat találni. De az infláció körüli gondok mutatják, hogy végül is jó úton vagyunk, és éppen osztrákként ez a véleményem, éppen ezért figyelni kell arra, hogy az országokat nem lehet a stabilitásért megbüntetni, mint például Németországot, egyesek pazarlással és eltúlzott közigazgatási intézkedésekkel okoztak problémát. A következő hozzászóló Burkhard Balc úr, kettő percben. Jácin. Hát Köszönöm szépen, elnök úr! Mint árnyék előadó a Néppárt frakció nevében az LKP 2008-as jelentése kapcsán én elégedett vagyok ezzel a jelentéssel, hála annak a jó együttműködésnek, amely jellemezte um, Cikluna úr és Trimóza úrral. Nagyon jól működtünk együtt, és szerintem nagyon is kiegyenlített kommentát készítettünk az LKP 2008-as jelentéséről. trésé úrral és Rén biztos úrral egyetértünk ezzel, azt hiszem. Nos, ami az első 2008-as válság évét illeti, nagyon nehéz feladatokkal kellett szembenézni az LKB-nak, de nagyon jól megállta a helyét. Azt gondolom, hogy jó járt el az LKB, és nagyon is körültekintően járt el. A jelentés, Ciglona jelentése ezt nagyon jól tükrözi. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a helyzet, az LKB helyzete nem egyszerű, és a közeli jövőben sem lesz egyszerű. Ugye a válság távolról sem mondható legyőzöttnek. Tehát ami a szabályozási intézkedéseket illeti, ez új problémákat fog jelenteni az LKB részére. Nagyon fontos, hogy az LKB kiváltképpen a közeljövőben mindenképpen az eurózónában a stabilitást támogassa, az LKB mint egy nagy tankhajó a tengeren állja meg helyét a viharos vizeken is, és Trésé úr, én a legutóbbi valuta politikai, mondáspolitikai párbeszédben is elmondtam, az LKB függetlenségét mindenképpen garantálni kell, kiváltképpen az európai kockázatkezelési, európai rendszerkezelési testület létrehozása kapcsán és az LKB tagjainak nagyon fontos szerep jut majd ebben a testületben. Szerintem a további intézkedések megítélésénél fontos kritérium kell legyen ez, és a következő jelentéseknél azt hiszem, hogy ezt a pontot semmiképpen se tévesszük szem elől. Következő hozzászóló Gianni Pitella úr, kettő percben. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Trisi elnök úr, tisztelt biztos úr, a király mesztelen a helyzet súlyosságát nagyon pontosan írtuk le. Most a terápiára kell összpontosítanunk. Az első pontja ennek a terápiának csak a, az európai gazdasági kormányzás lehet. Ennek hiányában a gazdasági rendszer nem növekszik, és az adósság szintje egyre fenntarthatatlanabb vált. Görögországnak tehát segíteni kell, és a dominó hatást el kell kerülni azon országok felé, amelyek gazdaságát az alacsony versenyképesség és a magas eladósodottság jellemzi. Valós európai kormányzásra van szükség, amelynek három célt kell kitűzni: Egyik a növekedési politika, pénzügyi eszközök, amelyek megfelelőek a válság megoldására, és harmadsorban a veszélyhelyzetek kezelésre irányuló politika. Hallottam felszólalásokat, amelyek az euró előnyeit emelték ki. Nos, ezzel egyetértünk, de miért nem gondolunk úgy az euróra, amely megment minket az inflációtól, és kis adósság szinttel biztosít számunkra nagyobb szintű likviditást, annak érdekében, hogy egy nagy európai beruházási programot indíthassunk az eurókötvény révén. Ami a veszélyhelyzetet illeti egyetértek az Európai Monetáris Alap létrehozásával, amely észszerű lenne. Végezetül, tisztelt kollégák, és azt világosan akarom kijelenteni, ebben a szakaszban nincs értelme, hogy csak lebegjünk, hogy várjunk, hogy elmúljon ez a vihar. Itt, hogyha Európa nem mutat bátorságot ma, akkor mikor fogja ezt megtenni? Köszönöm, következő sharon percben. elnök úr trichet úr biztos úr kedves kollégák! úgymond a bizottságban az ekb elnökével és az eurócsoport vezetőjével és az ekb jelölt alnelnök jelöltjével nagyon nehéz hetünk volt. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamok komolyabb ellenőrzés a megfelelő statisztikákkal a korai beavatkozás kulcsfontosságú követelmények. A munka ezzel kapcsolatban megkezdődött, az Eurostatnak vannak auditálási hatáskörei, a bizottságunk szeretné megerősített szerepét látni, de vannak olyan indikátorok, amelyek túlmutatnak a stabilitás és növekedési paktumon. Ezeket is tiszteletben kell tartani. Nagyobb fiskális koordináció gazdasági stabilitáshoz vezethet. Ez egy opció, ez egy lehetőség. Ezt persze már kipróbálták, emlékezzünk, 2001-ben volt egy nagy vita az ECOFIN Írországhoz intézett jelzésével kapcsolatban, amikor fiskális töblete volt. Megtanultuk a leckét. A fegyelmezés a felesleg idején nagyon nehéz, vagy a többlettermelés, mint a deficites időszakban. És mint a pénzügyi piacokon, ha nem járunk el helyesen, válsághoz vezet ez. Ami az egyenlőtlenségeket illeti a tagállamok között, mire is kellene fókuszálni? a versenyképességre, és a nagyon fontos az ugye, hogy az egységes piacot túlságosan kihasználva nem vezetünk be és reformokat, nem reformáljuk meg a nyugdíjrendszert. Ennek persze nincs deficit növelő hatása ennek az együttesnek. Ahogy Ciklóna is említette, a likviditási szolgáltatás nagyon hasznos eszköz volt, de nem került a reálgazdasághoz ez a fajta rendszer igazából csak újra fektették be magasabb kamatozású öm, vagyontárgyakba, és ezeket az LKB-hoz vissza is jutatták. Nyilván nem fér kétség ahhoz, hogy az ilyen tevékenység prémiumot is megérdemlő tevékenység, azt kell elmondanom. Tényleg meg kell hallgatnunk ezeket az új bankokat, akik nem megfelelő tőkeadatokkal szolgáltatnak? Következő hozzászóló Mihail elnök Mindenekelőtt el szeretném mondani, hogy egy nagyon fontos jelentésről van szó, amely nagyon hatásos, érvényes kompromisszum a különböző tendenciák között, amelyek megjelennek az Európai Parlamentben, visszatükrözi a különböző vitákat az Európai Parlamenten belül. Éppen ezért jó lenne, hogyha tudomásul vennék az Európai Unióban tapasztalható általános tendenciákat. 2009-re hivatkozunk, 2010-ben nagy változások voltak az én országomban, Görögországban is. Tehát a végkövetkeztetés, amit levonhatunk, az az, hogy a gazdaság és monetáris unión túlmenően egy politikai gazdasági unióra is szükség van. És az eurót megfelelő biztonsági hálónak és szociális védőhálónak kell kísérnie, hogy a szociális kohéziót garantálni tudjuk. Ami Görögországról elhangzik, gyakran pontatlan. Görögország termelőképessége nem sokkal alacsonyabb, mint az EU27-ek átlaga. Ezt az Eurostat adata is megmutatják 2007-ben, illetve 2008-ban. 90%-on állunk, a költségvetés hiánya, az eladósodottság szintje az elmúlt két évben Görögországban növekedett, mivel a, például az idegenforgalmi bevételek csökkentek, a kiadások, közkiadások növekedtek, bizonyosan vannak pazarlások, ez igaz, de az információk mégis pontatlanok, tehát változásra van szükség, és szociális védőhálóra. Nem lehetséges az, hogy ezt figyelmen kívül hagyjuk, hiszen a kiadásokat ellenőrizni kell, a fegyverkezés kiadásokat is, amelyek rendkívüli módon növekedtek az elmúlt két évben, a jövedelmek nagyon nagy mértékben csökkentek nagyon sok polgár jövedelme csökkent, akik a szegénységi küszöb alatt élnek. Ezek tehát olyan kérdések, amelyekkel a ma összeülő csúcsnak kell foglalkoznia itt Brüsszelben, az Európai Tanács ülésen. A Gigold jelentés általánosabb változást is jelezzen a stabilitási növekedési paktum változásával kapcsolatban. hiszen nem szabad visszatérni az FMI elfogadhatatlan politikájához. Köszönöm. Tisztelt elnök úr! Trisé és Rén urak ugye kitértek a helyzetre. A görög helyzet az euróövezeten belül eléggé kényes, és véleményem szerint egy esetleges megoldást a Nemzetközi Valuta Alap szolgáltathat azt gondolom, hogy a Nemzetközi Valuta Alap a megfelelő szervezet, amely kellő tapasztal rendelkezik ahhoz, hogy kisegítse Görögországot a válságból. Ha ez sem sikeres, akkor kell valóban intézkedéseket meghoznunk. Olyan országok, amelyek nem tartják magukat az euróvezeti szabályokhoz, ki kell, hogy lépjenek onnan. Tehát le kell vonnunk a tanulságokat. Az euróövezeti csatlakozás során Görögország ugyanúgy járt el, mint a Delfi Jós, kiszámíthatatlan volt, nem voltak egyértelműek az adatok, és megbízhatatlanok voltak. Éppen ezért nem igazságos az, hogy a görög kormány más euróövezeti tagállamokat arra szólít fel, hogy oldják meg helyette a megoldást, mert ez fejetetére állítja a dolgokat. Azok, akik pontatlan adatokat nyújtanak, nem szabad, hogy másokra mutogassanak. Szeretném éppen ezért tudni, tisztelt Rén biztos úr és Trise úr, önök tudták, hogy a görög ország által az eurózeti csatlakozáshoz nyújtott adatok nem voltak pontosak, és tudniuk kellett volna? Kérnék erre választ. Van Dallen úr, következő hozzászóló egy percben, Karalampos Angurakis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék eh, március 25-e kapcsán minden jót kívánni honfitársamnak. Nos, ez a válság azt eredményezte, hogy a munkakörülmények és az életkörülmények a munkavállalók számára jelentősen romlottak. Az ugyanis a helyzet, hogy a munkavállalókat ez a válság nagyon sújtja, és gyakorlatilag egyfajta háború indult ellenük, ugyanis a tőke nagyobb haszonra tesz szert. A megtakarítási politika, amelyet most folytatnak, ez természetesen elfogadhatatlan. Itt arról van szó, hogy minél inkább csökkentsék a béreket. Ez a cél, és ez, ezt természetesen a kapitalista válság miatt fokozottan ki lehet használni. De mindig az a helyzet, hogy a munkavállalók azok, akik megfizetik a válság árát, a bankok továbbra is óriási haszonra tesznek szert azt mondjuk, hogy a munkavállalóknak kell a cehet állni, de most az antiimperialista küzdelmet kell erősítenünk. Tényleg arra kell mindenkit felszólítanunk, hogy együttműködjünk. Köszönöm, Angurak is. Következő hozzászóló másfél percben Gottfried Blum úr. Uh, Nos, elnök úr, valami párhuzamos univerzumban élek szerintem, amikor az euró sikeréről beszélnek. Na most hozzuk csak kicsit ide, most kicsit tőjünk talán le a földre, és nézzük meg. Ha megnézzük a munkanélküliséget, az ibériai félszigeten és több eurózóna országában krónikus, 30-40 százalékos évek óta, ennek semmi köze persze a mostani válsághoz teljes katasztrófa. A GDP egyfőre első az USA-ban sokkal előrébb áll, mint az Európai Unióban. A GDP növekedés a csendes óceáni térségben jóval előtte jár az eurózóna GDP-nek. Nem, az euró nem volt sikeres egyáltalán, nem már is kudarcot vallott, már is összetörik. A gazdasági alapszabályokat nézzünk meg. Tehát ugye ezért van ez a görög válság, a portugál válság, a hitelezés, a kölcsönzés, mert alakult ki. Ez lehetetlen a globális válság, a globális valutaválság, a valuta kezelési rendszerek nem sikeresek. Nincsen koordinált fiskális politikánk. Hát abszolút kudarca van ítéve. Ahogy beszélünk róla, már is kudarcnak van ítéve. Hadd beszéljek másról, ha megengedik, hölgyeim és uraim. Kétfajta ember van vannak jólétet teremtők, azok, akik a magánszektorban dolgoznak, és jólétet, jövedelmet terveznek, és mások vannak, akik költik a pénzt, ezek a politikusok és bürokraták is. Túl sokan vagyunk, túl sokan vagyunk, mi vagyunk az a maj, majom, amely a gazdaság hátán lovagol. Tehát, eh, ha nem járunk el, valahogy másként csak rosszabbodni fog a helyzet. Úr, következő hozzászóló másfél percben Cornélia Vadim Tudor úr. Microphone, Mikrofont kérünk. Excuse me, sir. Elnézést kérek, elnök úr. Vă dau câteva exemple din țara mea, România, și vă rog să mă credeți că în calitate de Én most szeretném, kérem, hogy én író vagyok, és egy, író vagyok, és egy különleges 2090 óta, 1990 óta nagyon sok vállalkozást privatizáltunk. Sajnálatos módon eddig csak 7 milliárd eurót tudtunk visszaszerezni, 1 százalékát a befektetésnek. Nem is lehet privatizációról beszélni igazából, hanem a román állam vagyonát másokra ruháztunk át. Igazából nemzetköziesítettük, tehát nem tudom, hogy beszélhetünk közös piacról, hanem itt a dzsungel gazdaságáról beszélünk a Balkán országainak szintjén, szintjét értjük el. A helyi és a nemzetközi maffia valódi bűnözött szervezést bonyolít le. Balkáni viszonyok vannak, ami a szociális tiltakozásokat illeti, Görögországban például láttuk ezt, a többi országot is érintették majd a 20. században, a forradalmot exportáltuk, a 21. században pedig a kudarcot. No, hát ami a válaszokat illeti, ha úgy tetszik, fel kell lépnünk a korrupcióval szemben. És én azt gondolom, hogy a korrupció ellen is fel kell lépni. És hát tragikus a lakosság helyzete, és ha nem lehet ennek véget vetni, akkor az Európai Unió homokvárként fog összedőlni. Persze azért van még remény, nagyon fontos az, hogy radikális megoldásokat találjunk. A maffiát nem ellenőrizni kell, hanem ki kell törölni a földszínéről. Köszönöm, elnök úr. Először is az LKB elnöknek, Jean-Claude Trichének szeretnék köszönetet mondani az elmúlt hat év eredményes munkájáért és természetesen a jelentéstevőknek is köszönetet szeretnék mondani, hogy többség képes jelentést alakítottak ki. És Rén biztos úrnak elmondanám, hogy hatalmas feladat áll előtte, és remélem, hogy a bizottság végre bátorságot mutat, hogy egy olyan javaslatot, amely a stabilitás és növekedési paktum hiányosságait egy új javaslattal váltja fel, ezt be tudják majd nyújtani, hiszen ez nem, lehet a nem lehetnek a pénzügyminiszterek, ezek akik csődöt mondtak a múltban. Nagyobb automatizmusra van szükség nem a pénzügyminiszterek gazdasági kormányzatára van szükség, hanem automatizmusra, hogyha jogsértések történnek, és az LKB vezetésére és asszisztenciájára, valamint a bizottságéra. Ez kell, hogy legyen a csúcs célja. Néhány megjegyzés azzal kapcsolatban, amit Trisérul mondott az euróelvezettel kapcsolatban. Nyomatékosan üdvözlöm, hogy utalt arra, hogy nemzetközi versenyképességre van szükségünk. És itt nem arról van szó, hogy az egyik euróvezeti ország a másikkal konkurál, hanem USA-val és Kínával szemben, Ázsiával szemben kell, hogy érvényesüljünk egyes országoknak kiegyensúlyozott költségvetése van, és hogyha ez nem a helyzet, akkor sokkal szigorúbb politikát kell folytatni az LKB-nak. E Harmadsorban nincs olyan példa a gazdaságtörténetben, hogy a csökkenő népességű országok tartósan növekedést képesek létrehozni a belső piacon, exportálniuk kell. És ami Németországot illeti, Németország rosszul indult a gazdasági és monetáris unióban, most már felhozta a lemaradását, ez sok más ország példája is. A költségvetés konszolidációjára szükség van, de kinek lehet olyan elképzelése, hogy azok, akik erényesek voltak, azokat megbüntetik, akiket pedig, akik pedig ezt nem tették, azokat tovább engedik, ez nem lehet európai politika. Sok bátorságot kívánok tehát a bizottságnak, és közeletet mondok az LKB-nak. Következő hozzászóló Anni Podimata asszony, kettő percben. Köszönöm szépen mindenek előtt Gratulálni szeretnék a két jelentéstevőnek az optimális munkáért egy nagyon nehéz helyzetben. Nem sokára véget ér az egyik legbonyolultabb csúcs munkája, és még mindig hatalmas egyetnemértés van, például Görögország esetével kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakítunk ki egy európai mechanizmust, egy gazdasági védőhálót, amely az Európa övezet stabilitásáról gondoskodna. Itt az első számú bűnös, mindig Görögország ebben a helyzetben, de más felelősök is vannak, van kollektív felelősség is hiszen az egységes valuta nagyon sokat adott, de sok gyengességet is hozott működésre 11 éve során. Nem akartuk látni, nem akartuk elismerni, hogy a versenyképesség hanyatlása és a nagy egyensúlytalanságok az euróelvezeten belül nem összeegyeztethetők a stabilitás fennmaradásával az euróvezetben. Mert ezek a turbulenciák különösen Görögországot érintik. Nemrégiben Portugália meggyengüléséről is hírek érkeztek, Olaszország, Spanyolország esetében is vannak ilyen jelek. Nem tudom, hogy mik lesznek ennek a következményei. Hogyha a helyzet magaslaton akarunk állni, akkor azonnal át kell térnünk egy új koordinációs modellre a gazdaság területén, amelyet az Európai Gazdasági Kormányzat erősít, és az biztosíthat egy stabilitás és fejlődési modellt oly módon, hogy túllépünk a szoros költségvetés ügyekben való koordináción. Szükség van az Európai Unió stratégiai célkitűzéseire a munkanélküliség leküzdése esetében. Következő szóló Ole Schmidt úr, kettő percben. Biztos úr, tisztelt Risi elnök úr, az euró kiállta a próbát, azt mondhatnánk az elmúlt tíz évben, most pedig egy kicsit turbulens a helyzet de biztos vagyok abban, hogy fontos lépést tettünk az európai megoldás irányában. Mm, méghozzá az a nemzetközi valutalap segítségével. Ez nagyon jól hangzott el. Ha hibáznánk, az nagyon is aggasztó lenne. Az LKB egy erődként állta meg a viharos időben helyét. Az orkán erejű szeleknek is ellen tudott állni Önnek az LKB egy horgony volt a viharos vizekben az eurozónában. Az euró stabilitást garantált, és előfeltétele volt több millió új állásnak, állás munkahelynek. Ez nagyon fontos a válság idején. Görögország nem mondhatja, hogy a válsága az euró miatt alakult ki. Mindegy, hogy milyen valuta létezik az adott országban, a gazdasági válság sokkal súlyosabb lett volna, ha nem lett volna az euró együttműködés. Akkor spekulációkkal lett volna a dolgunk, konkurenciával, a leértékelésekkel. Ugye nagyon sokan megtapasztalták már ezt. Én egy svéd pénzügyi bizottságban ültem, és tudom, hogy miről beszélek a költségvetési hiányt alacsony szinten kell tartani, nagyobb erőfeszítéseket kellene tenni ezen a területen. Erősebb felügyelet és erősebb koordináció európai szinten ehhez elengedhetetlen. A pénzügyi koordinálás nagyon fontos, amely valóban koordináció. Igen, elnök úr, beszélnek spekulációról. Amikor például saját országomat nézem meg a 90-es években, ott a spekulációk sújtották országomat a 90-es években, nagyon jó volt az, hogy saját intézkedéseket hozhattunk. Tudtuk, hogy eljött az idő, abban az időpontban a szükséges intézkedéseket meghoztuk. Mások is tegyék ezt meg. Egy percben Richard Czarnecki úr. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu biztos úr, EKB elnöke. Nem akarok katonai nyelvezetet használni, mint az előttem szóló, hiszen ez a katonai jellegű nyelvezet nem helyes. Egy olyan politikai frakció képviselője vagyok az Európai Parlamentben, amelynek nagy része az euróövezeten kívül van, csak két delegáció van az euróövezetben. Tehát az én álláspontom egy kicsit eltérő lesz. A 36-os szám ezt a számot Trisé elnök úr beszámolójában is hallhattuk. Hiszen csak 36 képviselő hallgatta, de mit jelent ez? Lusták vagyunk? Nem. Ez azt jelenti, hogy az európai parlamenti képviselők nem hisznek abban a tényben, hogy az Európai Központi Bank valóban a válság elleni gyógyszer lehet. Egyfajta mentőöv. Rén biztos úr elmondta, hogy az elvezet, önmagában is érték, de azt is elmondta, hogy a válság sújtotta Görögországot. Tehát van egy ellentmondás, hiszen Görögország válságban van, mert túlságosan hamar lépett be a stabilitási övezetbe. Nikolaus Kantis úr. E e e. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azon kollégákkal, akik azt állítják, hogy még nem léptünk túl a válságon, ugyanis a helyzet még negatív számos országban, a munkanélküliség is növekedett, és intézkedések születnek, hogy a költségvetést szanálják, de ez csak súlyosbítja a helyzetet. Tisztelt Trise és Rén úr, Önök nem látják a válságot, nem látták, de azért látták az erre utaló jeleket, amikor a válság kezdett kibontakozni, akkor ab mögé bújtak, hogy majd mindenki megoldja a saját problémáját. Most pedig mindig ugyanazt ismételik, méghozzá azt, hogy fegyelemre van szükség, a stabilitási paktumot be kell tartani. Azt hiszem, hogy az Európai Unióban, Görögországban más a helyzet. Tudják, hogy bizonyos országok eset esetében bizonyos országok, mint Görögország a spekulánsok áldozatává váltak, ugyanakkor nagyon sok a deficites ország a gazdasági unióban is. Fontosnak tartom, hogy a stabilitási, paktot megváltoztass, stabilitási paktumot megváltoztassuk, mert hogyha kitartunk mellette a recesszió idején is, akkor egyértelmű, hogy ez regionális és szociális egyenlőtlenséget is eredményez, és a munkanélküliség is csak növekszik. Következő Bastian Belder úr egy percben Köszönöm, elnök úr. A görög helyzet és az euróövezeti helyzet valóban szomorú, hiszen pénzügyi segítség Görögország számára elsősorban a Nemzeti valutalaptól kell, hogy jöjjön. Maga a Nemzeti valutalap is, a Nemzetközi valutalap is azt mondja, hogy tudja támogatni Görögországot egy európai monetáris alap létrehozását akadályozzák a nézet eltérések Európában, mert úgy tűnik, hogy probléma jelentkezik, hogyha Görögországot megsegítik. Nem szabad, hogy ezt

követeljük hogy a multinacionális cégek a bankok a biztostók vegyenek részt és vállaljanak szerepet benne. köszönöm szépen a lehetőséget. köszönöm szegedi úr. következő hozzászóló kettő percben garca margallo marfil úr. úgy látom nincsen itt. következő hozzászóló antolin sánchez presedo úr kettő percben. President, Tisztelt elnök úr, az a válság, amelynek tanúi vagyunk, ez az utóbbi nyolc évtizedben a legsúlyosabb, és főleg azóta, amióta a, közö, amióta a közösségi projekt elkezdődött. A Lehman Brothers csődjével most egy harmadik szakaszba léptünk, miután Európában 4%-kal csökkent a GDP 2009-ben, több mint 23 millió a munkanélküli, és az államháztartásoknak a GDP-hez viszonyított adósága 80%-os a likviditást az LKB e fenn akarta tartani, úgyhogy nem szabályos mechanizmusokat alkalmazott, hogy a hitelszűkét ellensúlyozza és együttműködjön a főmonetáris hatóságokkal. Most pedig, amikor is egy mérsékelt fellendülésre számítunk, továbbra is hitelt kell nyújtani, ezt lehetővé kell tenni, és el kell kerülni azt, hogy a rendkívüli intézkedések akadályozzák a gazdasági fellendülést. A válság megtanított bennünket arra, hogy erősíteni kell a monetáris és gazdasági pilléreket, ezek a gazdaságpolitik alapvető elemei. Ellenőrizni kell az árak alakulását a fő pénzügyi eszközök esetében, és a magán eladósodásra vonatkozóan is, hogy a gazdaságot így jobban nyomon kövessük túlzott deficit eljárás kell indítani. Az államháztartásokat szanálni kell, és koordinált, intelligens módon kell fellépni, hogy ismét a keresletet ösztönözzük, és a reformoknak a gazdaságot fel kell lendíteniük, fenntartható, munka, fenntartható fejlődésre és munkahelyteremtésre van szükség. Korrigálni kell a globális egyensúlytalanságokat. Az Európai Unió az egyik legkiegyensúlyozottabb térség, de hogyha nem erősíti a versenyképességét és a nemzetközi pénzügyi együttműködését, akkor ez veszélybe kerülhet. Erősítenünk kell tehát a gazdasági koordinációt az unión belül a versenyképesség és a folyófizetési mérleg érdekében, hogy korrigáljuk az euróvezetet belüli egyensúlytalanságot. Görögország bátorságát támogatni kell, ez pedig a közérdeket szolgálja, és a bizonytalanság minden európai érdekeit ártja. A szubszidiaritás és szolidaritás, ez az európai érme két oldala. Az euró több, mint egy fizetőeszköz, ahogyan azt több nyelven is elmondta Trisé úr. Ez a közös fizetőeszközünk, és én spanyolul ezt megismételhetem, ez is egy globális nyelv az Európai Unióban, és görögül fejezném be, amely leginkább kifejezi elkötelezettségünket. Másfél percben Kóp úr. Uh, Nos, ami a gazdasági válságot illeti, ennek negatív hatása volt a tagállamokra az EU egész területén, az egész EU-ban megnőtt a munkanélküliség ráta, sőt, szágoldozó mértékben. A fiatalok ö, kapták ennek legnagyobb osztályrészét, nekik jutott osztályrészül, ami a közfinanszírozást illeti. Nagyon sok tagállamban csökkent a gazdaság ö, közfinanszírozása a válság miatt. A probléma megoldása érdekében az ír kormány fontos intézkedéseket hozott 2008 és 2009-ben, most pedig angolra vált, az úr 4%-os GDP növekedést értünk el, a kormányzati intézkedés 11,6%-ra szorította le a GDP arányában 2010-ben a költségvetési hiányt. A kormány intézkedése elismerés nyert nemzetközi szinten is. Legutóbbi tavalyi decemberi költségvetése óta a kölcsönzés mértéke stabilizálódott az írországi kormány kölcsönzése. Az Európai Gazdasági az Ekon bizottság ülésén a központi, Európai Központi Bank elnöke nagyra értékelt az ír kormány intézkedéseit. Írország előtte járt több országnak, ami a költségvetési és pénzügyi politikát illeti. Az Egyesült Királyság és az USA hátul kullog nekik is hasonló intézkedéseket kellene foganatosítaniuk annak érdekében, hogy a fenntarthatóságot biztosíthassák a közfinanszírozás területén. Hadd mondjam el, hogy Írország még mindig nagyon jó hely az üzleti vállalkozások számára. Az írországi gazdaság fenn fogja tartani a 12,5%-os növekedés előtt. Szóló egy percben Zbigniew Ziobro úr. Panie Przewodniczący, szerzący się... Elnök úr, a válság, amely kiterjed az euróövezetben megmutatja, hogy melyek azok a veszélyek, amelyek a gazdaságot sújthatják, illetve az olyan gazdasági projekteket, amelyek gazdasági elveken ugyanakkor más értékeken is alapulnak. Tehát kérdés, hogy egyes tagállamok csatlakozhatnak egyáltalán az euróövezethez. Az euró projekt nem csupán gazdasági jellegű, hanem főként politikai, mert meg akarta gyorsítani az európai integrációt. Ez a sietség talán nagyon sok tagállam adófizetőit sújtja. Ebből a ö, ö, problémából le kell vannunk a megfelelő tanulságot a jövőre nézve az eladósodottság a deficit problémájára. A tagállamok felelősek saját államháztartásukért. Köszönöm, Jobbro úr. Ez hozzászóló egy percben, Mari Krisztin Vergia. Kedves kollégák, meglepetéssel olvastam ezt a jelentést, és amit ma hallottam, ez még továbbra is konfúzzá teszi a helyzetet. Néhány kivétel persze van, de ugye költségvetési korlátozásról van szó, és a stabilitási paktumot is be kell tartani természetesen. A 27 ország nem tud megfelelni ezeknek a kritériumoknak. Nagyon sok, ami a, a gazdasági kormányzást illeti. Mi egy politikai Európát szeretnénk, amely gazdasági és szociális döntéseit is igazolni tudja. A monetáris politikát illetően a görög válság sok tanulságot hordoz. Németország kiválóan teljesített ebben a válságban, Amerika viszont nem. Ha úgy tetszik, állam kincstárjegyeket vásárolt az amerikai kormány annak érdekében, hogy kiváltsa adósságait. Nos, ugyanazok az eszközök vannak, és ugyanazoknak kell fizetni a nyugdíjasoknak, a bérből és fizetésből élőknek, Nekik kell megfizetni a pénzügyi spekulációk árát. Nem reformálni kell, egy másik Európára van szükség, egy gazdasági és szociális politik Európára, amely nem csak néhányat embert szolgál, mindenkit. Ez hozzászóló Jaroszláv úr, egy percben 2009 a Köszönöm szépen. A 2009-es éves jelentésről szóló jelentés a 2009-es helyzetet jellemzi az euróvezetben. Természetesen a nemzetgazdaságok lelassultak az Európai Unióban, ez pedig az adósság szint emelkedését eredményezte a különböző országokban. Persze tudjuk, hogy országonként eltérő a helyzet, és a válság kezelő intézkedések is országonként különböznek. Annak ellenére, hogy az EU erőfeszítést tett, hogy koordinált módon lépjen fel a szolidaritás alapján, aznak lehetünk tanúi, hogy bizonyos országok nem így jártak el. És ezen országok tényleg kudarcra vannak ítélve. Körül kell néznünk, és meg kell néznünk, hogy a gazdasági tigrisek, mint Kína vagy Brazília esetében a gazdaság szintén eltérő, eltérőek egymástól, éppen ezért a közeljövőben

Köszönöm, kedves Győri Enikő. Következő hozzászóló George Sabin Kutas, kettő percben. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Nu este surprinzător faptul că nucleul raportului anual al Băncii Centrale Europene este reprezentat de măsuri... Nos, ami a jelentést jelenti, az LKB jelentését, kivételes intézkedéseket kellett ugye hozni a válság idején. Ebben az összefüggésben azt gondolom, hogy jó volt az LKB válasza, nagyon jó, hogy az eurozóna bankjainak likviditási eszközöket ad, de ne felejtjük, hogy azok a tagállamok, amelyek nem tagjai az eurozónának, őket is súlyosan érintette ez a válság és az LKB intervenciója ezen országokkal szemben szintén szükséges lett volna ami a költségvetési hiányt, az államadóságot illeti, a munkanélküliséget, a 25 év alatti fiatalok munkanélküliségét. Most ezek olyan dolgok, amelyek a legtöbb országot érintik Európában. A stabilitás és növekedési paktum egyfajta identitásválságot él meg. A hitelességét veszítette ez a paktum, úgy tűnik. Ez egy lehetetlen helyzetet alakult, alakított ki. Nagyon fontos, hogy jobban működjünk együtt ennek a paktumnak a végrehajtásában. Minden tagállamot külön meg kell vizsgálni, és jobban ki kell emelni a hosszú távú közfinanszírozás fenntarthatóságát, csökkentve az államadóságot és a költségvetési hiány. Nagyon fontos a prevenció. Több oldalú felügyeleti rendszerekre van szükség, nem a korai jelzés rendszerére. Sigolai úr jelentésével kapcsolatban el szeretném mondani, hogy fontos lenne ugye bizonyos európai rendszerkockázati testület létrehozása, amely a rendszerkockázatokra hívja fel a figyelmet és az egyenlőtlenségekre. Ez a pénzügyi és gazdasági válság oda kell vezessen, hogy a mechanizmusokat megfelelően alakítsuk ki. Nagyon fontos a tagállamok közötti koordináció, közös gazdasági kormányzás kialakítás érdekében. Egy fontos tanulság az, hogy nagyobb pénzügyi felelősséget kell vállalni. Köszönöm. Szóval Robert Zile úr, egy percben. Elnök úr, biztos úr, a múlt év decemberében az akkori pénzügyi biztos Almuni azt mondta, hogy ha semmi különleges nem történik, akkor Észtország 2011-ben csatlakozhat az euróövezethez. Egy-két dolog megváltozott, nem csupán Észtországban, hanem az euróövezetben is. Észtország jelenleg az egyetlen olyan EU ország, amely a Maastrichti kritériumokat ö, teljesíti. Milyen jelzést küldünk, hogyha Észtország nem csatlakozhat az euróövezethez? Ezáltal azt mondanánk a pénzügyi világnak, hogy az euróövezet annyira rosszul áll, hogy még egy kicsi, de fiskálisan megbízható országot sem tud befogadni. Más szavakkal azt a táblát tesszük ki az euróvezet ajtajára, hogy renoválás miatt zárva? És mit történik más országokkal, mint Lettország? A nemzetközi valuta alappal van egy programunk, hogy bevezessük az euró az eurót, a GDP értékek csökkennek és a munkanélküliség nő miért kell ezt a magas árfolyamot megtartani, hogy a magánadóságokat visszafizessük a bankoknak? Köszönöm. David úr, kettő percben. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. 2008 valóban egy kiemelkedően fontos év volt az európai és a globális gazdaság szempontjából is, ugyanis jelentős volt a bizonytalanság, azért mert kiterjedt a válság, és ez a helyzet csak romlott. A bizonytalanság ugyanígy jelen volt a gazdasági fellendülést célzó út szempontjából is. Ezt a fellendülést ösztönöznünk kell. De ez nem volt könnyű év az LKB e számára, ugyanis számos kihívással kellett megküzdenünk. 2008 során az EKB egyéb központi bankokat is bevont, és egy koordinál, koordinatív, egy koordináló megközelítést kívánt kidolgozni, rövid távú likviditást biztosítva. Ezt a megközelítést, amelyet az LKB e alkalmazott, ez sikeresnek bizonyult. Sőt, támogatnom kell kollégámat a következtetéseiben, amikor is az EKB teljesítményéről beszélt. Egyetértek azzal, hogy 2008 egy fontos év volt, és az illetékeseknek ebben nagy szerepük volt. Ugyanígy osztom az előadók egyéb nézeteit is arra vonatkozóan, hogy a kamat csökkentések nem voltak érezhetőek a fogyasztók által, és éppen ezért ezt a helyzetet tanulmányozni kell. Érdemes Trisé úr is ezt figyelembe vennie. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés eh, rendkívül kiegyensúlyozott, és eh, Mártai kollégám eh, Edvard Siklónak kitűnő munkát végzett. Következő hozzászóló Pervans Beres asszony, kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt akarta a határidő naplom, a határidőben, hogy Jean-Claude Juncker nem tud sajnos jönni egyéb kötelezettsége miatt, általában részt szokott venni az én üléseken, sajnálatom. Ma fejezem ki, hogy nincs itt, de Két kiváló jelentésről van szó. Kritikus időszakba érkeztünk, Siklónya úr jelentése, ha úgy tetszik, több fontos alapelemre hívja fel a figyelmet, ami a feltételeket illeti, hogy Jean-Claude Tichet úr az ön utódjának kinevezésével kapcsolatban is tett néhány javaslatot a jelentéstevő. Ez egy fontos elem, de ami a központi bank működését illeti, és annak menedzsmentjét, arról is szól, Sven Gigot barátunk jelentése. Rén úr, ugye önt kérdezi az ön felelősségével kapcsolatban, nem a központi bank felelősségéről van szó. Milyen kockázattal nézünk szembe most az eurozóna működését illetően? gyakorlatilag a szociális modellünk esik szét, ha nem figyelünk oda. Az ön elődje, Almonya úr, tíz éves visszatekintésében azt mondta, hogy egy tényező nagyon fontos, kvázi kiáltott, az a divergencia az eurózóna tagállamai között. Tessék, ez a helyzet, és a szerződés szerzői és a stabilitási paktum szerzői is alul becsülték. Erről kell tudomást vennünk. Két okból kifolyólag sem szabad szem előtt éveszteni. Meg kell értenünk, hogy a stabilitási paktum vagy egyezmény persze nagyon fontos, kulcsfontosabb elem a közfinanszírozás. De nem elég a közfinanszírozás, ami a nemzeti hatásköröket illeti a tagállamoknak, nem annyira szeretik a szankciót, a koordináció, a kooperáció, nem helyes, nem jó. Ez az a szellem, amelyet be kell vezetni. Ez a varázspálca, amire szükség van, a kooperációra. A második nagyon fontos elem az a harmonizáció, a költségvetési harmonizáció. Ugye ki nem állhatom azt, hogy a stratégia 2020-ra meg sem említi a folyó munkálatokat, és határozottan fel kell lépni azzal kapcsolatban, hogy nagyon fontos a különböző adónemek harmonizása. Következő hozzászóló kettő percben Sári Eszája asszony. Arvoisa puhemies, finanssikriisin jälki... Tisztelt elnök úr! A pénzügyi válság után az országok nagyon gyors ütemben adósodtak el egy súlyos válság kezelését követően fel kell hívjuk a figyelmet arra, hogy hosszú távon is felborult az államháztartási egyensúly számos országban. Ott van a stabilitási és növekedési paktum, a probléma csak az, hogy a tagállamok ezt nem teljesítették. Éppen ezért most hihetetlen méreteket ölt a deficit, például Görögországban. Felhívtuk a figyelmet Görögországra arra, hogy hibás statisztikai adatokat közöltek, de gazdasági probléma is felmerül ebben a helyzetben. A foglalkoztatás, a munkanélküliség ugyanis nagyon nehéz, és nehéz idők elében nézünk. Növelni kell az adókat, vagy csökkenteni kell a kiadásokat, hogy a gazdaság növekedhessen. Fontos azonban a fenntarthatóságot szem előtt tartani, a gazdaság fenntarthatóságát. Mikor tudjuk például a bevételeket növelni, vagy a kiadásokat csökkenteni, hogy hosszú távon fenntartható helyzetet teremtsünk. Ugyanígy figyelembe kell vegyük a jelenlegi eladósodást is, amely csak súlyosbítja a helyzetet, és a lakosság előregedése is az elkövetkező években jelentősebb méreteket ölt, emiatt a szociális kiadások növekedni fognak. Éppen ezért nagyobb növekedésre és több munkahelyre van szükség, a termelékenységet is fokozni kell a szociális szolgáltatások terén. Biztosítani kell a fenntarthatóságot a nyugdíjrendszerek esetében is. Az egészségügyi rendszer esetében szintén ez mondható el. Jobb koordinációra számítottunk, de azt szeretném tudni, hogy Rén biztos úr hogyan kívánja ezt a koordinációt megvalósítani. Én azt hiszem, hogy ez a gazdasági válság nem lehet egy ürügy arra, hogy ellenőrizzük a nemzetgazdaságokat. kettő percben Ole Ludvigsson úr. Köszönöm, elnök úr. Három fő pontot emelnék ki a jelentésekben. Először is beszélnünk kell az államháztartásról, de nem csupán a megtakarítások vonatkozásában. El kell gondolkodnunk azon, hogy mit tehetünk a nagyobb gazdasági növekedés elérés érdekében és a munkanélküliség lekezdéséért. Sok országban a közszolgálatban szükség van megszorításokra. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy a bevételeket növeljük, mégpedig pozitív gazdasági növekedés révén, hogy egyre több ember jusson munkához és fizessen adót. A Sklunas jelentésben szó esik a megerősített átláthatóságról a pénzügyi ágazatban. Ezen a területen még sok tennivaló van. A nyitottság és az átláthatóság jó lehetőség arra, hogy a kockázatos módokat elkerüljük a pénzügyi piacon, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a felügyeletet hatékonyabbá kell tenni ezáltal a polgárok nyerhetnek. Az LKB-nak itt úttörő szerepet kell vállalnia, és javítania kell a tevékenység átláthatóságát. Az első jó lépés abban állna, hogy az LKB tanács ülésének jegyzőkönyvét teszik. Szükségünk van erre az átláthatóságra, amely alapvető elv az Európai Unióban. és ezáltal azok az ajánlások is azon országok számára, amelyek különleges veszélyekkel néznek szembe, szintén szükségesek. A jelentésben azt is világosra tesszük, hogy mennyire fontos, hogy a válságok idején világos környezetvédelmi és éghajlatváltozási ö, politikát alakítsunk ki. A politikát környezetbarátabbá kell tenni, és a gazdasági fellendülés nek összpontosítania kell a megújuló energiákra, az új közlekedési rendszer kialakítására is. Ezen a módon lehet a fenntartható gazdasági növekedést elérni. A 2009-es év nyilván a legnehezebb év az euró bevezetése óta, és a leghasznosabb euró nélkül egy devalu- devaluációs háborúba keveredett volna Európa. Nagyon fontos tehát az euró az, az stabilitás miatt. Nagyon fontos például az árfolyamok, a monetáris politika kombinálása és koordinációja. Ma azt szeretnénk, hogy az európai pénzt jobban kormányoznák, érzékenyebben reagálna a válságokra. Nagyon fontos az, hogy az euró természetesen hozzájárul a gazdaság és monetáris felendüléshez. A szolidaritás segít hozzá ahhoz, hogy a spekulatív fiktív tranzakcióknak ne legyenek újabb áldozatai, mint például Görögország. A szolidaritás és a szoliditás, tehát a stabilitás, ezek a rímelnek. Most, ami az elmúlt időszakot illeti nem csak Görögországot sújtották ezt a problémák, hanem az Európa vetett bizalmat általában megingatták, ami a gazdasági, monetáris stabilitást illeti. Ami a sürgős intézkedéseket illeti, az euró valóban az kell legyen, ami nagyon jó lenne, ha egy koordinált európai pénzügyi miac, piac alakulna ki. Nagyon fontos az, hogy ne legyen túl sok államadóság, túl sok államban. Nagyon fontos, hogy pozitívabban jelenjünk meg a külvilág számára eurozónaként. Nagyon fontosak a nemzetközi pénzügyi eszközök is, és az Eurogroup, az Eurocsoport tagja vagy elnöke miért nem része a G20-aknak? Jó lenne, ha a többi tagállam minél előbb csatlakozna az eurózónához. Jó lenne őket tárkarokkal várni az eurózónába. Nagyon jó lenne az eurózóna kibővítése, azt példázna, hogy nem akarjuk elhagyni az erős Európa gondolatkörét. Nagyon fontos a költségvetési politikák koordinálása, a gazdasági és adópolitika koordinációja. Következő hozzászóló Ceszlav Adam Szikievski úr, kettő percben a válság egy olyan betegség, amely gyakran akár egészséghez is vezethez, vezethet, úgy módon, hogy megerősíti az immunrendszert. De lehetnek visszaesések is, és állandó károkat is okozhat ez a szervezetben. Kérdés tehát, hogy hogyan született ez a betegség, ez a válság. A betegség egy olyan politikák hatásának tekinthető, amelyek elhanyagoltak sokféle mechanizmust. A spekuláció az oka ennek, a piaci elvekkel szembeni tevékenység. Hogyha nem lesz felügyelet, és nem lesz megfelelő monitorozás ezen a területen, akkor nem tudunk kilábalni ebből a válságból. A pénzügyi piacokat mostanáig, főleg a tagállami szervezetek, hatóságok monitorozták. Azonban a globalizáció nemzetközi pénzügyi szervezetek kialakításához vezetett, és nemzetközi pénzügyi piac is kialakult. Azonban ebben az esetben nem jött létre egy olyan regionális, tagállami vagy európai szintű szervezet, amely ezeket a piacokat monitorozná. A piac csak a profitra tekint, és azt minden el akarja érni. A válság 2008-ban robbant ki, a pénzügypiacok összeomlásával. De 2007-ben már volt válság az élelmiszerpiacon, és árvolatilitás alakult ki az energetikai piacon. Az Európai Unióban tiszteletben kell tartanunk a stabilitás és növekedési paktum elveit. Sajnos azok a vészjelzések, amelyek a bizottságtól érkeznek, túlságosan gyengék. Egyes tagállamoknak szélesebb mozgásterük volt a tekintetben. De miért is kellene hallgatniuk a bizottságra? Egyes országok gyermekes módon viselkedtek, elrejtették bűneiket. De most be kell vallanunk bűneinket, hisz meg, bocsánatot kell kérnünk a polgároktól, és ki kell ebolnunk a válságból. Ne terheljük ezeket a problémákat a leggyengébbekre. Az Európai Unióban a szolidaritás ahhoz vezet, hogy a gyengébb országokat támogassuk. Azonban a terápia nem kívülről érkezik, nekünk magunknak kell cselekedni. Putin elnök úr, hölgyem és uraim! Trisi elnök úr, nagyon szépen köszönöm nem csak az elmúlt évek munkáját, hanem az elmúlt hetekben végzett munkáját kompetensen járt el, függetlenül, következetesen, ön és az ön kollégiuma a viharos időkben a nyugalom, a béke pólusa volt. Rén biztos úr, az elmúlt napok nyilatkozatai nagyon is bátorítóak voltak. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a megkezdett utat következetesen folytassuk. Az euró stabilitási horgony. Még a válság idején is kiderült és nem szabad, hogy legendák keringjenek. Az a legenda, hogy az euró és a stabilitás okozza Görögország vagy más országok problémáját. Görögország miniszterelnöke ebben a házban világosan elmondta múlt héten, hogy az euró nem okozója, hanem a probléma megoldója. Euró nélkül nincs reform, nincs megfelelő háttér a célkitűzésekhez ne tegyük magunkat gyengévé, ha azok, akik érintettek, úgy gondolják, hogy az euró megóvja őket, és nem gyengíti őket, akkor nem mi mondjuk ezt. Görögország nem kér könyörök pénzt. Sokszor az a benyomásunk, amikor olvassuk a napilapokat. Nem koldul Görögország. Jó lenne, ha néhány tanácsi tag, néhány miniszter nem a belpolitikai populizmust alkalmazna, hanem velünk együtt a közös európai megoldáson dolgoznak nem koldulnak, nem kérnek pénzt, és nem kaphatnak támogatást, hanem támogatást kérnek a reformjaik végrehajtásájukhoz, és a megszorító intézkedések végrehajtásához. És LKB elnök úr, Trésé úr a három fokozatú tervében ön elmondta, hogy mikor mi lehetséges. Senki sem mondta, hogy semmi sem lehetséges. Zárom gondolataimat. Van egy monetáris unió, de nincsen gazdasági unió. A gazdasági unióhoz mire van szükség? A tagállamok politikai akaratához és nem tanácsokra van szükség. A gazdasági unióhoz tartozik a költségvetési politika harmonizálása, az adózás harmonizálása, illetve az oktatási politika és a gazdasági és szociális politika koordinációja. A tagállamokat erre szólítjuk fel, ehhez várjuk az elkötelezettséget, ezen az úton kell tovább járnunk, az euró érdekében is. Következő hozzászóló Danuta Jazlovjecka asszony kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a tavalyi év nagyon viharos volt az euróövezetben. Azzal kezdődött az év, hogy Szlovákia csatlakozott az euróövezethez, de nagyon komoly pénzügyi és gazdasági problémákkal zárult az év Görögországban. A legsúlyosabb, legnagyobb gazdasági válság tanúi voltunk a világháború óta. Kérdés most, hogy hogyan tudunk megküzdeni a kihívásokkal. Milyen gazdaságpolitikát kellene az uniónak követnie. Ez pedig szintén a vita része. Szeretném felhívni a figyelmet egy aspektusra. A gazdasági válság, a görög problémák, illetve a jelenlegi vita arról, hogy hogyan segítsünk Görögországon, jelzi, hogy még megosztott Európa. Pározó biztos úr, bizottsági elnök úr a múlt héten utalt arra, hogy sajátos mechanizmus szükséges a problémákkal küzdködő euróvezeti tagállamok számára. Ő azt gondolta, hogy ez a fajta mechanizmus csak az euróvezeti tagállamokra kell, hogy vonatkozzon. Én pedig szeretném támogatni Lewandowski biztos urat és Jacek Rostovski lengyel pénzügyminisztert, és szeretnék mások véleményhez csatlakozni, ugyanis az összes tagállam, beleértve az euróvezeten kívüli tagállamok jelen kell, hogy legyenek az övezet erősítésében, és fontos a tagállamok számára segítségnyújtási mechanizmust életbe léptetni. Lengyelország hamarosan bevezeti ezt a fizetőeszközt, és szeretnénk most is szerepet vállalni az euróvezet jövőjének kialakításában. Tehát nem szabad ezért kizárni ebből a vitából a tagállamokat. Nem szabad, hogy megosszuk Európát az euróvezet és a nem euróvezeti tagállamokra, hiszen elvégre egy unió vagyunk. Végezetül szeretném támogatni az állásfoglalás összes elképzelését, amely arra kéri a bizottságot, az LKB-t és az euróövezeti tagállamokat, hogy az euró bővítési folyamatát ösztönözzék. Ezt a jelenlegi kritériumok alapján kell végrehajtani, és az LKB kormányzójának köszönettel tartozunk ebben a nehéz időszakban. Tisztelt képviselőtársaim, a következőkben a Catch the Eye szisztém alapján fogok szót adni néhány kollégának. Elsőnek Mészáros Alajos úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr

ehhez elsősorban az kell hogy az európai gazdaság integrációja egy magasabb és fenntartható szintre kerüljön. ez már viszont egy olyan stratégiai kérdés amelyhez a tanács elkötelezett hozzáállása is elkerülhetetlen. köszönöm. következő hozzászóló úr. tisztelt elnök úr tisztelt kollégák! Tekintettel a súlyos gazdasági helyzetre nem várhatjuk el, hogy gyors legyen a gazdaság fellendülése. A válság során számos támogató program létrejött, ezeket azonban nem harmonizálták egymás közt a tagállamok, és a megmentéshez felhasznált összegeket is a különböző bankok igényének megfelelően használták fel, és most ennek a következményeivel kell szembenéznünk. A KKV-k tönkre mennek, csődbe mennek azért, mert nem férnek hozzá a hitelekhez. Az LKB likviditást biztosít, ez kétségtelen, de hogyha egyenlő feltételeket várunk el mindenki számára, akkor számíthatunk a gyorsabb fellendülésre. Szerintem az LKB-nak rendelkezésre kellett volna bocsátania az euróövezeten kívül is a likviditást. Andrew Bronze úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevő Sziklóna úr azt mondta, hogy az LKB a likviditási eszközöket kiterjesztette, de a likviditást a bankok nem adták át, vagy az eszközöket az ügyfeleknek, az eurozónán belül és kívül sem. Az én pártom örül annak, hogy az Egyesült Királyság nem tagja az eurozónának. Az állam valutája tükrözze nem 27 ország gazdaságát, hanem saját gazdaságát. A saját valuta megtartás az egyik megoldás. Központi probléma ugye a hitel konstrukció, ez a magán bankok kezében van. Ez igaz az eurozónán kívül és belül is. Ami a hitelkonstrukciókat illeti, a pénz kreálását, ezt, ezt a lehetőséget el kellene venni a magánbankok kezéből plusz pénzekre van szükségünk a növekedés elősegítéséhez, nagy infrastruktúrális projektek finanszírozásához, közpénzekre van szükség, nem pedig a magánbankok hitelügyleteinek áldozatául kell essen. Petru Luhan úr, egy percben. Köszönöm szépen, a válság idején láttuk, hogy mi is a helyzet a kamatlábak ingadozása kapcsán láttuk a valutárfolyamok ingadozásának hatásait. Ezek ezek igazából az euró által nyújtott védelem ellenében léptek fel ami az egységes valótá érteti az Európában, a likviditási eszközökhöz való hozzáférést, amelyet az LKB biztosított. Nos, hát az árfolyam ingadozások veszélyét nagyjából ki lehetett kerülni, de az eurozónán kívüli tagállamok számára ez kevésbé volt lehetséges, ez a probléma megoldás. Ami a költségvetési és adózási politikák javítását illeti, most figyelembe kell venni az erőfeszítéseket, és szeretnék felhívást intézni a bizottsághoz és az LKB-hoz, hogy terjesszék ki az eurózónát, hogy mindannyian az euró védelme alatt állhassunk hozzászóló karin kadenbach asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr. Trüsi úr, köszönetet mondunk a jelentés minden részért, amelyben óvnak attól, hogy a béreket korlátozzuk a deficit csökkentés érdekében. Köszönetet mondok ezért a mondatért. Azt hiszem, hogy ez nem csak a gazdasági növekedést erősíti és ezáltal Európa versenyképességét, hanem csökkenti annak az esélyét is, hogy az európaiak ne tudjanak a gazdasági életben részt venni. Ezen kívül szükséges az is, hogy a költségvetéseinket a megfelelő irányelveknek megfelelően alakítsuk. Azt hiszem, hogy nagyon fontos gazdasági és szociális mozgásteret teremteni. Hogyha egy olyan Európa jön létre, amely az oktatásban, az egészségügyben nem ruház be, a kutatási investíciók már nem lehetségesek, akkor nem lesz olyan Európa, amely a világban versenyképes és stabil lesz. És nem azok a csoportok kell, hogy viseljék a költségeket, akik nem felelősek a válságért. Hogyha nem fektettünk be az emberekbe, akkor Európában nem lesz jövő. Éppen ezért ez a kérésem, hogy a szociális szempontot a jövőben tartsuk szem előtt. Köszönöm. Köszönöm. Következő balczó zoltán úr! elnök úr köszönöm, nem jelentkeztem felszólalásra eggyel mellé talán szegedi csanád. köszönöm a lehetőséget. az utolsó hozzászóló ebben a catch the eye szisztémában wertmann angelika wertmann asszony. köszönöm szépen elnök úr kedves kollégák! A mostani pénzügyi és gazdasági válság, ez a struktúrális válság arra kényszerít, hogy fenntartható és körültekintő költségvetések alakuljanak ki. Az eurózónában nagyon fontos a pénzügyi politika megfelelő átvilágítása. Nem lehet az egyszerű állampolgárák, állampolgároktól elvárni, hogy ők hordják ennek a terhét. Köszönöm szépen. Ezzel a Catch the Eye hozzászólásokat befejeztük Végezetül megadom az elnök úrnak, Jean-Claude Trichet úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. El kell mondjam, hogy a parlament előtt állok, hat és fél éve már beszámolok önöknek, és első alkalommal érzem azt, hogy volt ennyi hozzászólás, ennyi elemzés, ennyi javaslat, ritkán hangzott el, vagy sosem hangzott el. Le vagyok nyűgözve a mostani vita gazdagsága által nagyon is lenyűgöz engem az, hogy mennyire eltérő véleményeket fogalmaztak meg a tisztelt képviselőrak és hölgyek. Ha megengedik, akkor fő üzenetemet megfogalmazom. Ezek a megjegyzések nagyon érdekesek, nagyon fontosok voltak mind-mind. Az Európai Központi Bank természetesen figyelembe fogja venni ezeket angolra váltani. Először is azt mondanám, hogy nagyon sokat hallottam a mostani kihívásokról, ami az LKB-t illeti ez idő. És nagyon sokan dicsérték az LKB-t, mert hogy jól reagált erre a válságra reál is időben, reál időben Hadd mondjam el önöknek, hogy azt gondolom, hogy kollégáim és jó magam megtettünk a tőlünk telhetőt kivételes körmények között. Ez a legszörnyűbb vagy legrosszabb helyzet volt a második világháború óta. Azt mondanám, hogy az első világháború óta lett volna a legsősabb, ha nem reagáltunk volna gyorsan. Nos, hát ezt elmondván, hát a kihívások végül is, önök közül nagyon sokan mondták, hogy a kihívások már más központi bankokat is érintettek Európában és a világban. Tehát mindannyian hatalmas felelősségnek vagyunk tudatában. Egyetetek azokkal, akik azt mondták, hogy nem mondhatjuk azt, hogy véget értek a nehéz idők. Nem. Még nem jutottunk túl ezen a válságon. Nem mondhatni, hogy visszatérünk a normális, mindennapi menetbe. Megértettem a növekedés és munkahelyteremtéssel kapcsolatos üzenetüket is, egyetértek ezzel, nagyon fontos, a stabilitás és hitelesség garantálásával közép és hosszú távon reméljük, hogy mi hozzájárulunk a fenntartható fejlődéshez és a fenntartható munkahelyteremtéshez. A struktúrás reform nagyon fontos ebből a szempontból, ez elősegíti Európa növekedési potenciáját és munkahelyteremtő potenciáját. Ez nagyon-nagyon fontos. Egy harmadik üzenet, amelyet önök megfogalmaztak, és az LKB ezt elfogadja teljes mértékben, most nem szeretnék a biztos helyében válaszolni. Most a kormányzás, a 27, 27 Európájának kormányzása, a 16 eurótagállam kormányzása, ezek is nagyon fontos tényezők, és természetesen mi tudjuk, hogy mennyire felelősek vagyunk azon országokért, legyenek tagjai a 27 vagy a 16 tagállamnak, nagyon fontos, hogy felelősségre vonjuk őket, az a kapcsolatban, hogy figyelniük kell, figyelemmel kell kísérni a jelenségeket. Egy teljes mértékben végre kell hajtani a stabilitás és növekedés egyezményt. Nagyon fontos a felügyeleti szervek feladata, a korai előrejelzés, nagyon fontos a struktúrális reformok és végrehajtása és felügyelete. Nagyon fontos megfigyelni, hogy a költséghatékonyság hogy alakul a különböző gazdaságokban, kiváltképpen az eurózónán kívül, ez nagyon fontos. Nem akarom tovább szőni a fonalat. Görögország kapcsán ezt elmondták, meg elmondtam, mert többször is, többször reagáltam Görögország kapcsolatos kérdésekre. Az Ekon bizottságban a parlament előtt is szóltam. Engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy Görögország modellértékű. Görögországnak van kitől tanulnia, Írországnak. Írországnak súlyos problémái voltak. Az egyik eh, írországi képviselő is mondta ezt. Írország nagyon súlyosan, nagyon, nagyon komolyan vette a problémáját, hatalmas elszántsággal és ö, professzionalizmussal próbálta ezt a problémát megoldani, és elismerték az ír ö, csodát, ha úgy tetszik. Ugyanakkor elmondanám, hogy az LKB megítélése az új intézkedések kapcsán, amelyeket a kormány, a görög kormány hozott, és azt kell mondanom, hogy úgy ítéljük meg, hogy a görög kormány intézkedései bátrak és meggyőzőek, Hmm, egy szót szólnék a hosszú távú helyzetről az eurozónán belül. Mi teljesíteni fogunk a következő 10-20 évben, garantálni fogjuk az ástabilitást, amióta az előbb bevezették, kérem, bízzanak bennünk, be tudjuk bizonyítani, ez nem elmélet, ez tény, ezek tények, ezek számok alapján is igazolt, és pedig én ragaszkodom ehhez, minden eurózóna beli tagállam tudja, hogy az átlag infláció értéke az eurózónában 2% alatti lesz, a 2%-hoz közel, hosszú és középtávon. Le kell vonni a tanulságokat nemzeti szinten. És kell abból is előnyt kovácsolni, hogy tagjai az eurózónának. Egy nemzetközi helyzetben persze az infláció, nemzeti inflációt megfelelően kell alakítani. Mi garantáljuk az eurózónán belül, azt kérték tőlünk, az árstabilitást és az infláció stabilitását ezt nekünk garantálni kell. Ezt kértek tőlünk, ezt vállaltuk Európa prosperitása érdekében. Engedjék meg, engedje meg elnök úr, ha megengedik, két szóban még összegezném gondolataimat, mert az átláthatóságot illeti, mint már említettem, gyakran a képviselők előtt <clears throat> elmondtam már, mi vagyunk a legátláthatóbbak, leg, legátláthatóbbak, hiszen elemzéseket azonnal közé tesszük, ezeket a vezető állításokat, jövő kijelentéseket, tehát a sajtótájékoztató azonnal követi a kormányzó tanács ülését, az egyetlen dolog, ahol mi nem vagyunk, ahol nem döntünk, mi nem adjuk meg azok neveit, akik, tehát nem adjuk ki, hogy ki szavazott mi mellett vagy ellen. Ez az egyetlen dolog, amit nem mondjuk el. Úgy gondoljuk, hogy az üzenetünk az, mi nem egyének csoportja vagyunk, hanem mi egy csoport vagyunk, egy kollégium. A kormányzó tanács az a legfontosabb testület, a kormányzó tanács az, amely számít. Már említettem, de elmondom még egyszer, nincs business as usual, meg kell reformálni a pénzügyi piacokat, nagyon mérehatóan annak érdekében, hogy azt garantáljuk, hogy ne kezdődjön el egy hasonló krízis, válság, ami 2008-ban elindult. Utolsó dolog, amit megegyeznék, ami Lengyelországot és Magyarországot, illeti egyik képviselő említette Lengyelországot és Magyarországot, és azt mondta, hogy nem egyenlő bánásmódban részesültek az LKB részéről. A képviselő asszony nem jól tájékozott, szeretném őt arra kérni, hogy nézze meg a Magyar Nemzeti Bankot és a Lengyel Nemzeti Bankot, kérdezze meg tőlük, és majd megtanulja, vagy megtudja tőlük, hogy az LKB igenis intim kapcsolatban áll ezzel a két központi bankkal, jegybankkal mindenki előnyét elősegítve. következőben megadom a szót Oli Rén biztos úrnak parancsoljon. President, uh, honorable. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Először is uh, szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon uh, érdemi vitáért, nagy érdeklődéssel hallgattam önöket, és széleskörű támogatást kapott a gazdasági irányítás az euróvezetben és az Európai Unió egészében is. Megítélésem szerint a mai vita nagyon értékes vita volt, főleg, hogyha az Európai Tanács mai és holnapi ülésére gondolunk. Ugyanígy szeretnék élni a lehetőséggel, és minél hamarabb megvitatni önökkel az ECON szakbizottságban a gazdasági irányítás kérdését. Ha lehet minél hamarabb, talán húsvét után konzultálok majd önökkel, és a konkrét javaslatokat megvitatjuk. Két cselekvési út létezik annak érdekében, hogy a gazdasági irányítást megvalósítsuk. Ennek egyik sarokköve egy valóban hiteles és erőteljesebb fiskális költségvetési felügyelet lesz. Ez kitér a középtávú költségvetési politikákra is, és felhasználjuk majd az ajánlásokat, amiben figyelmeztetéseket kell kimondanunk a tagállamok irányában. A másik építő eleme ennek a stratégiának az lesz, hogy jobban, egy, a megelőzés célját jobban szolgáló mechanizmust léptetünk életbe, amely az Európai Unió és az euróövezet tagállaminak versenyképességét is jobban figyelembe veszi. Ugyanígy kötelező érvényű politikai ajánlásokat is szeretnék megfogalmazni ebben a tekintetben. Felhalmozottak ugyanis az egyensúlytalanságok az Unióban teljesen egyértelmű, magától értetődő, hogy a legsürgősebb kérdés minden kétséget kizárólag a tagállamokban a túlzottan nagy deficit és az alacsony versenyképesség nem pusztán Görögországban, de Görögországban is. Ugyanígy magától értetődő, hogy ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy bárki is gyengíteni a többlettel rendelkező országok teljesítőképességét, ahol a folyófizetési mérleg többletet mutat. A célunk magyarán ma Bayern München és az Olympic Lyon ellen akarunk fellépni, a versenyképességet kívánjuk szem előtt tartani, és a hazai keresletet ösztönözni. A Bayern München és az Olympic Lyon is jobban játszik, európai csapatként így. Hogyha a védelem és a csatár vonal is jobban működik. Tisztelt képviselők! Ez az, ami az euróövezet számára és végeredményben az Európai Unió számára a lényeg biztos úr! végezetül a két előadónak adok szót edward scicluna úr e, három percben kérem tartsa be a felszólalási idejét és figyelmet kérek. köszönöm szépen elnök úr! Néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy megköszönjem az LKB-nek az együttműködését és rendelkezésre állását. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre, és szeretném megköszönni árnyék előadóimnak is a csapatmunkát. Egyetértetek módosítókkal, elfogadták őket, és ezt a megállapodást kiszélesítették. Láttuk azt, hogy a recesszió úgy tűnik, hogy valódi kihívást jelent, ugyanakkor a feszültség az eurozónán belül nem új, és ismertek ezek a helyzetek. Tudjuk, hogy még nem vagyunk egy optimális valuta övezet, azonban azonban azonban ezért van az, hogy innovatívnak kell lennünk elfogadható és józan ész alapján indokolt politikákat kell kidolgoznunk, ezeket be kell építeni a szociális kohéziós elvek ö, szövetébe. Néhány megfigyelő megállapította, hogy az LKB nem segíthet Görögországnak, mert tilos a no bailout záradék, ami az egy 03-as cikke értelmében tilos ez a kivásárlás vagy kisegítés. De a megsegítési záradék tilalmával kapcsolatban mégis idegenes pénzügyi támogatásban részesülhet Görögország. Tudjuk, hogy több opció áll előttünk, néhány opciót végre lehet hajtani rövid távon, más opciót csak középtávon. Mint kollégáim előttem már rámutattak, és ahogy az európaiak mi tudjuk, felnézünk az euróra, és szeretnénk, hogyha sikeres lenne sikeressé tudjuk alakítani, tehát parlament, bizottság, tanács és Európai Központi Bank fogjunk össze, és találjuk meg a siker kulcsát. is zárásképpen helyre kell állítani a nagy közönség vagy a közvélemény bizalmát, nagyon fontos a nagyobb átláthatóság, a jobb kockázatkezelés, és megfelelő szabályok szükségesek a bizalom helyreállításához. Garantálni kell, hogy az ilyen volumenű válság ne ismétlődjen meg még egyszer. Köszönöm szépen! Következő utolsó hozzászólóként kérem szíves türelmünket foglaljanak helyet. Sven Giegold úr, kettő percben. Well, after this debate... E vita végén három rövid megjegyzést szeretnék még hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Először is úgy gondolom, hogyha megnézzük a vélemények különbözőségét itt a házon belül, az egyensúly hiányára vonatkozóan különböző elképzelések vannak, tehát megmaradnak közöttünk a különbségek, és óvatosan, körültekintően kell eljárnunk ezek kezelésével. Trisse és Rén urakat arra kérem, hogy ne csukják be az egyik szemüket, minden véleményre maradjanak nyitottak, ugyanis van itt egy központi probléma, az ugyanis, hogy meg kell egyeznünk valamiben, mégpedig abban, hogy az inflációs célokat be kell tartani. És egyes országokban a költségnövekedés túlzott, tehát ezt le kell törni. Ugyanakkor másfelől vannak olyan országok, amelyek adópolitikával bérpolitikával elérik azt, hogy betartsák ezeket a határokat, és velük szemben igazságtalanság az, hogyha mások nem. Tehát jogos a kritikájuk, hogy ha közös eurózónáról beszélünk, akkor ennek közösnek kell lenni. Ne csukjuk be tehát az egyik szemünket, és ezt nem csak a két felhívott vezető felé mondom, hanem minden kolléga felé. Nézzük meg Görögországot és a stabilitási programot, amely beindult. Hangsúlyozni szeretném, hogy van itt egy alapvető probléma, és múlt héten, amikor Görögországban lát, jártam, akkor ezt megerősítve láttam. A legtöbb görög polgár úgy érzi, hogy az utóbbi 15-20 év során nagyon sokan meggazdagodtak, igazságtalan módon. És ha megnézzük az ír erőfeszítéseket, akkor látjuk, hogy nem hasonlítható a két ország egymáshoz, mert görögök úgy érzik, hogy azért szenvednek most, mert jogtalanul szenvednek most, mert rosszak voltak a döntéshozók. Tehát nyomást kell gyakorolni a görög kormányra, és a múltban elkövetett igazságtalanságokat orvosolni kell, mert egyébként nem lesz meg a lakossági támogatottság az intézkedésekhez, és akkor a gazdasági egyébként jó program szociálisan igazságtalan lesz, és nem valósul meg. Közös vitát bezárom, rövidesen szavazásra kerül a sor. Señorías, ocupen sus asientos. Vamos. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Meg is kezdenénk akkor a szavazást. Golnis képviselő azt kérte, hogy felszólalhasson személyes ügyből kifolyólag. Három percben meg is adom a szót önnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, március 19-én egy bírósági ítélet az Európai Bíróság részéről azt mondja ki, hogy a parlament többsége megszegett egy olyan jogszabályt, amely az én mentelmi jogomra vonatkozik a nemzetközi egyezmények köz értelmében. Luca Romagnoli esete is erre mutat rá. Tehát itt igazából egy politikai, bírósági és professzionális üldöztetésnek voltam kitéve,